Uh, Kedves kollégák, nagyon sok ismerős arcot látok ismét, kérem foglaljanak helyet, és szeretném a napirendet gyorsan elfogadni, ha hozzájárulnak. Gondolom hallották már, hogy az ötös pontot töröltük, a féle jelentés, a pénzátutalásokat ksérő adatok, a hatost is töröltük, a pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint terrorizmus finanszrozása céljára történő felhasználásával kapcsolatosan, és a tízes jelentés tervezetet is elhalasztottuk, ez Beres asszony jelentése. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy holnap 10 órakor kezdünk az európai szemeszterrel kapcsolatosan, a további közleményeket pedig majd később ismertetem, miután eszmecserét folytatunk a biztos úrral tehát még egyszer holnap tízkor kezdünk. A nemzeti parlamentekkel folytatandó eszmecserére pedig háromtól fél ötig kerül majd sor. Szeretnék tehát mindenkit üdvözölni, illetve a biztos urat külön. Nagy öröm számunkra, mint mindig, hogy a közelmúlt pénzpiaci fejleményeiről eszmét cserülhetünk. Az ECOFIN ülés nemrég volt, úgyhogy gondolom új kezdeményezésekről is hallunk majd, az SRM-ről, az ESM-ről, a nem eurózóna tagállamok esetleges részvételéről vagy bevonásáról a finanszírozásba, és nagyon időszerű ez az eszmecsere egy nappal azután, hogy a Lehman Brothers válság ötödik évfordulóját úgymond ünnepeljük, vagy emlékezünk meg róla, és az eheti sajtó tele van beszámolókkal, korábbi vezető bankárokról, Bob Diamond például a fokozott átláthatóságra szólít fel, a pénzpiacok fokozott védelmére, úgyhogy ez a damaszkuszi úton egy fordulat, ha még oly későn is történt ez. Tehát a pénzügyi rendelet kapcsán azt hiszem, hogy sokat elértünk, erről is szeretnénk hallani, Soka, sokunknak van kérdésünk, úgyhogy térjünk rá a lényegre. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, kedves Árlen. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon ösztönözés bátorít Diamond úr mm, előadása, illetve beszéde. Egyébként találkoztam is vele több alkalommal az elmúlt évek során. Nagyon sok embernek a banki területeken igen rövid az emlékező tehetsége, de ez őre nem vonatkozik. És nincs jogunk sem önnek, önöknek, sem nekem nincs jogunk arra, hogy rövid legyen az emlékezetünk, hiszen nagyon komoly következményei vannak ennek a bankválságnak, amely a tegnapi évfordulóval, ugye a Lehman Brothers összeomlásának az évfordulójával is felhívta magára a figyelmet ismét. Tehát tudjuk azt, hogy folytatni kell a munkát, ami a bankválság következményeinek a feldolgozását illeti, haladnunk kell a cél felé. Ahogy a Szent Szentpétervári G20-as találkozón is láttuk, rajtunk a világ szeme. Az ECOFIN tanácsülésen is ezt tapasztaltam. Sánbúl találkoztam szombaton, és pontosan ugyanezt tettük, elismertük azt, hogy már is nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az első tanulságokat levonjuk a válságból, és azon is, hogy ezeket a lépéseket elismerjék. A jelenlévő miniszterek és vezetők világosan elismerték azt, hogy szeretnék folytatni azt a munkát, amit mi elkezdtünk, és egy még mindig relatív stabilitás felé elmozduljunk, amelyeknek egyébként már legalább egészségesebb alapjai lesznek, ami a pénzügyi piacokat is megerősíti. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy ébernek kell maradnunk, és folyamatosan le kell vonnunk a következtetéseket, nem szabad, hogy elbízzuk magunkat. Struktúrális alapokra van szükség, minden egyes országban, tagállamban, ahol nincs elég versenyképesség vagy dinamizmus, az államháztartást is egészségesebbé kell tenni, és a gazdasági és költségvetési politikánk összehangolásának az első következtetéseit le kell vonnunk, illetve a pénzügyi szektor megbízhatóságának és stabilitásának a növelésére is szükség van. Javul a pénzügyi helyzet még, hogyha relatív is minden. A tőke illetve feltőkésítés, valamint a tőkeáttétel tekintetében most már a nagy európai bankok hasonlóak a nagy USA bankokhoz, és a szabályozásban lefektetett minimum fölött van mindegyiknek a jó minőségű öm, tőkéje, a minimum 11%-ot tehát eléri, amit Vilniusban lefektettünk, illetve amit az Európai Központi Bank tőlük elvár. Nagyon sok tennivalónk van még. Az abszolút prioritás a bankunió. Ez a legnagyobb közös projektünk, és ezt elmondtam csütörtökben is a Strasburgi plenáris teremben a nagyon fontos szavazás során. A külső megfigyelők is látták, hogy mindössze hárman szavaztak ellene. Nagyon fontos volt tehát ez a szavazás Árlen Kárti jelentéséről. Aztán ott vannak a jelzálok hitelek. Ezekről is irányelvet fogunk elfogadni. Ennek a felügyelete, illetve az euróövezeti bankfelügyeleti dokumentum is nem sokára elfogadásra kerül. Na mert most ahhoz, hogy az euróvezetben bankuniót hozhassunk létre, szükség van még arra, hogy az egységes szabálykönyvet létrehozzuk, amelyhez csatlakozik a 28 európai tagállam. Mert a bankunió arról szól, hogy az euróvezetben is ö, létrehozzuk a bankuniót és az egységes szabálykönyvhez alkalmazkodást, de nagyon fontos, hogy az ezen az övezeten kívüli tagállamok is csatlakozzanak. Aztán említhetném a negyedik tőkekövetelmény irányelvet. Bár a bankok és a, a róluk szóló dokumentumok töredezettsége továbbra is jellemző, ez egy olyan téma, amelyel sikerült egy nagyobb koherenciát elérnünk a bankszektorban. Gondolok a friskaitásra, a vállalatok irányítására, ezek is olyan területek, amelyekkel a közeljövőben tovább kell foglalkoznunk. De visszatérve el a rulebookra, szabálykönyvbe. Peter Simon is mondta, hogy mennyire fontos a betét garanciák kérdése, ezen is önök is nagyon sokat dolgoztak valamint a bank szanálás kérdésével is sokat foglalkozott az önök szakbizottsága. A bankszektorban az egységes szabálykönyv felépítése még további munkát igényel, hogy az unió, a bankunióval még integráltabban tudja működtetni a pénzügyi piacát. Gigold úr és mások is nagyon sokat dolgoztak ezeken az ügyeken. A miniszterek is nagyon sokat beszéltek ezekről a témákról a pénteki vacsora során, amelyen én is részt vettem. De hát nem is, nem is annyira étkezés volt az, hanem egy kihívásokat jelentő vita. És hát normális az, hogy vitázunk, hogyha egy pénzügyi és jogi szempontból is ennyire bonyolult témáról beszélünk. Azonban megállapítottam, hogy a miniszterek és a bankok vezetői gyorsan szeretnének lépni. Van bennük egy ilyen igény. Senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy mennyire sürgős a második pillér létrehozása a bankunió felépítéséhez. Egy oldalra javaslatunk jogi alapja nagyon fontos, ez a 114-es cikk. Úgy gondoljuk, hogy a jogi szolgálatunk, illetve a tanács és az Európai Központi Bank jogalapja, vagy jogi szolgálata is úgy gondolja, hogy ez a 114-es cikk a szerződésben lenne a leghasznosabb, hogy a bankunió második etapját erre alapozzuk. Egy későbbi lépésben egy esetleges szerződés változtatás után is hasznos lehetne az, hogyha ezt a cikket tartanánk meg amikor a szöveget elfogadják, akkor tudjuk majd megkezdeni a munkát. Aztán a bizottság szerepéről is voltak kérdések, hogy hogyan és milyen mértékben kell alkalmazni ezt a szanálási irányelvet. Kész vagyok az dinamikus kompromisszumon dolgozni önökkel, ahogy ezt a felügyelet esetében is tettük. Az egyetlen piros vonal az, hogy az út végén legyen egy működőképes rendszerünk, amely a, láthattuk, hogy az elmúlt idők válságaiban milyen hiányosságok kerültek napfényre, ezeket a hiányosságokat be tudja tömni és el tudja kerülni a rendszer, amit létrehozunk. Ezért próbálunk együtt dolgozni, és ezért gondoljuk azt, hogy a szerződésnek ez a cikke lenne a legfontosabb. Természetesen a kompromisszumokra nyitottak vagyunk, a parlament és a miniszter tanács is remélem, hogy ugyanígy áll hozzá ehhez az ügyhöz. A bankunió és az egységes szabálykönyv mellett aztán természetesen ott van egy sor más kezdeményezés a napi rendünkön, amelyekkel rengeteget foglalkozunk manapság. Már említettem a piaci visszaélésekről szóló irányelvet, ezt el is fogadták. Az előadó asszonyhoz, Árlének Kártihoz hasonlóképpen én is úgy gondolom, hogy minél gyakrabban, minél hamarabb végre kellene hajtani ezt a szöveget, a piaci visszaélésekről szóló rendeletet, hiszen ez morálisabbá, erkölcsösebbé tenné a pénzügypiacok működését. Vannak még más területek is, amelyeken dolgoznunk kell, de nagyon sok ügy már a véglegesítés folyamatába került. A MIFID irányát például Markus Ferberrel az egyik fő kötele, elkötelezettségünk, amit a G20-akkal szemben vállaltunk. Az Omnibus 2-es is már a végső fázisba került, az elfogadás végső fázisába került, tehát néhány hét múlva várhatjuk a végeredményt. A központi értéktárak ügye, amelyért Case Swinburne felelős. Úgy tűnik, hogy a litván elnökség is azonnal tovább lépést vár ezen a területen. A fogyasztók kérdéskörére áttérve 2013-ban a PRIPS, a lakossági befektetési csomagtermékekre szóló, szóló berez dokumentum az egyik fő prioritásunk, valamint a biztosítási közvetítések kérdése, és az AEKBV, valamint az alapszintű fizetési számla ö, irányelvek. Reméljük, hogy véglegesíteni sikerül majd ezeket a szöveget is a választások előtt, hiszen ezek konkrétan mutatják azt a választóknak, hogy mennyire állampolgárbarát ez az EU. Az Európai Parlament Szavazott a jelzálog irányelvről is, Sánchez Presedo úr dokumentumáról. Ez is egy olyan szöveg, amelyet a, érdemes az állampolgárok figyelmébe ajánlanunk. Ismét csak felsorolásképpen az a banki díjak összehasonlíthatósága és átláthatósága, a bankszámlák, a fizetési szolgáltatások, a referenciamutatók keretének a megalkotása, valamint a párhuzamos bankrendszer, ezek is olyan területek, amelyekkel kapcsolatban folytatjuk a munkát, és várom, hogy november folyamán az Önök Szakbizottsága a struk- bankok strukturális reformjáról szóló véleményét, illetve jelentését benyújtsa az Európai Bizottságnak. Itt a Likanen és McCarthy saját kezdeményezésű jelentésekről beszélek. Végül, és már be is fejezném a szavaimat azzal, hogy kérem, hogy a Júri Szakbizottsággal együtt a harmóniában dolgozzanak a felügyeleti és átláthatósági kérdésekkel kapcsolatban az audit rendszerekről, amely a pénzmosás elleni szabályok megerősítését, illetve a vállalatok finanszírozásának az átláthatóbbá tételét célozza. Amikor megkezdte a beszédemet, egy sor törvénytervezetet soroltam fel, amely megpróbálja elérni azt, hogy a pénztőke helyett ismét visszahelyezzük a gazdaságunkat a produktív tőkére. Ez egy megbízhatóbb, egészségesebb alapot képezne, és új kötelezettséget rónánk a pénzügyi piacokra, hogy a gazdaság szolgálatába álljanak, ne csak saját maguk javát nézzék, mint ahogy azt az elmúlt húsz évben tették. Konzultációt kezdtünk a hosszú távú beruházásokról szóló zöld könyvről, és nagyon sok választ kaptunk, ennek örülök. Remélhetőleg hamarosan cselekedhetünk is, és egy olyan javaslat, proaktív, dinamikus szabályozás felé léphetünk el, ami a növekedést támogatja. Mint például, ahogy ezt tettük a beruházási alapok területén, vagy a groundfunding esetében. Összefoglalásképpen azt szeretném elmondani, hogy ez nem az a pillanat egyikünk számára sem, hogy önelégülten hátradőljünk, Cselekednünk kell, ébernek kell maradnunk. A, lehető, a legtöbb szöveg a Lehman Brothers után öt évvel a napokban vagy a elkövetkezendő hónapokban fog hatályba lépni, és az állampolgárok, azok, akik a legszelényebb körülmények között élnek, még most is érzik a pénzügyi, gazdasági válság, szociális válság hatásait. Tehát még egyszer, ezért nagyon fontos, hogy cselekedjünk és éberek maradjunk, ahogy azt mondtam, hiszen a növekedéshez való visszatérés gazdasági alapját fektetjük le, és a populizmus elleni politikai válasz, politikai fellépést erősítjük meg ezeknek a szövegeknek az elfogadásával. Köszönöm a figyelmüket. Oké. Okay. Nos, kedves kollégák, 17-en jelentkeztek hozzászólásra, illetve kérdésekkel ha együtt működnek, és a bizottság, illetve a koordinátorok szabályait tiszteletben tartják, akkor 5 perc ben tehetik fel a kérdést, illetve a válaszokat, ez összesen 25 perc, és Gózes úr kezdi a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr igaza van, hogy nincs itt az ideje egyrésztről annak, hogy a, a, a következtetéseket levonjuk, mert még előttünk áll néhány havi munka, és még nem is dőlhetünk hátat, de már így is nagyon sok mindent elvégeztünk. Ön is emlékeztetett egy sor irányelv vagy vagy rendelettervezetre, amelyeknek az elfogadása a parlament és a tanács közötti széleskörű együttműködésnek köszönhető, valamint természetesen a bizottság fontos munkájának. Ha megnézzük, hogy honnan indultunk és hova jutottunk el, akkor úgy tűnik nekem, hogy mégiscsak észszerű hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos szerepet játszott ebben az Európai Unió. Hogy az Európai Unió megpróbált rendet tenni ebben a válságban, és hogy ön is mondta, megpróbálta egy kicsit elősegíteni azt, hogy a valóságot figyelembe vegyük, és ismét a növekedés útjára állítsuk az Európai Uniót. A bevezető szavaiban ön is említette azt a problémát, amely az amerikai bankszektor és az európai bankszektor közötti különbségekkel rejlik. Sokat beszéltünk már erről, megfigyeltük ezt a két ágazatot. Úgy tűnik, hogy az európai bankszektor gyengébb, mint az amerikai. Mi az ön véleménye erről? Biztos úr. Valóban ez egy rendkívül fontos kérdés. Emlékezzünk arra, hogy mi a két bankszektor közötti különbség. Két pontra hívnám fel a figyelmet mindig arra emlékeztetek, hogy az európai bankszektor, ami nagyon sokszínű, a gazdaságaink 70, a gazdaságunk 70-75%-át finanszírozza. Amerikában ez mindössze 25%-os arány. A bázeli rendszer alatt 8300 bank van. Amerikában 30 bank esik a bázeli rendelet hatája alá vagy olyan jellegű bankból csak 30 van. Ez két óriási különbség. Gózes úr a kölcsönösséget említette, és az egyenlő játékszabályokat a bankok esetében. Az Atlanti-óceán két oldalán lévő bankok között. Az új felügyelő a központi bankban megvizsgálta az európai bankok helyzetét, és azt a következtetés vonta le, hogy a helyzet nagymértékben javult. Komoly előrelépést sikerült elérni, és a legnagyobb európai bankok esetében a tőke a előírásoknak megfelelően 11%-os követelményt sikerült teljesíteni. Sőt, e fölött is van a feltőkésítési arányuk. 400 milliárddal több, mint a előírt összeg idénre. De Gozesz úr is említette, hogy az USA-ban és az Európában nagyon más a feltökésítési százalékos arány. és a risk-weighted assets esetében pedig 34 a szám az USA-ban és 32 Magyarországon. Ezekből a számokból is látható, hogy ha összehasonlítjuk a két helyzetet, akkor azt a következtetést kell levonnunk, hogy a nagybankok esetében maradjunk járjunk nyitott szemmel. 8 ezer bank van Európában, tehát amiket említettem, és ezek között vannak nagyon nagyok, nagyon kicsik is. Folyamatosan végeznünk kell a stresszteszteket, hogy lássuk, hogy ezek a bankok milyen állapotban vannak. Itt sikerült az 5 percet tartani. A következő kérdés Peter Simon az szocialisták nevében. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon köszönöm a bankunióval kapcsolatos elmondottakat. Én itt elsősorban arra szeretnék rákérdezni, hogy mi a német helyzet, milyen szám lebeket a szemünk előtt, mikor a teljesedhet ki a bankunió. Egy nagyon jó mechanizmust hallottunk a bankok megmentésére, szanálására. Itt egy egységes alapról lenne szó, és eh, erre lenne szükség ahhoz, hogy az európai bankpiacot eh, ismét a talpára tudjuk eh, állítani. Ugyanakkor viszont vannak jogi aggályok, a bizottság úgy állította be ezt a képet, mintha ez a jogi gondolkodás csak és kizárólag politikai megfontolásokon alapulna. Németországban más a helyzet. Német ország itt most gyakorlatilag az blokkolja, hogy az adófizetőket kivegyük a sorból. Itt tehát ennek ellenére ezt a javaslatot tovább kívánják fenntartani, ez azt jelenti, hogy ugyan figyelembe veszik a német agályokat, de ennek ellenére a további munkában az eddigi gondolkodásmód érvényesül, avagy pedig a német blokkádot majd az adófizetőkkel fizettetik meg. Biztos úr? D'abord l'union bancaire. Először is. A bankunió, emlékeztetnék rá, és nagyon fontos ezt folyamatosan észben tartani. Ennek az alapja a Single Rule Book. És elmondom még egyszer, hogy ahhoz, hogy ezt a Single Rule Bookot létrehozzuk, ahhoz arra szükség van ahhoz, hogy utána a bankuniót létre tudjuk hozni, hiszen ennek a rulebooknak, ennek a szabálykönyvnek kell, hogy majd megfeleljen minden bank, és így lesz integrált, hatékony bankrendszerünk, bankuniónk, akár az európai az euróvezeten belül, akár ezen túlnyúlóan a tagállamok, többi tagállamot is beleértve. A single rulebook a irányelvekkel kapcsolatban még a szanálási irányelv és a betét garancia dokumentum is nagyon fontos. Ezek, fogja, ezek az első, a második pillét fogják képezni. Az első pillét, az egységes felügyeletet már nagy többséggel elfogadták. Persze vannak fenntartások, vannak bíráló szavak a bankunióval kapcsolatban, akár az eurózónán belül is, de ezt én nem blokknak vagy blokkolásnak értelmezném. Németországban vagy más országokban nagyon-nagyon különböző lehet a helyzet, és nagyon különböző hangokat hallunk, ezekre érdemes odafigyelni. A második pillér létrehozása alapvető fontosságú. Azt javasoltuk, hogy az Európai Szanálási Alapon keresztül legyen egy szanálási bank, vagy szanálási alap, amely dönthet arról, hogy sürgős esetben hatékonyan szanáljanak egy bankot, ha erre szükség van. A hangsúlyozom, hogy objektíven. És igazából nem hallottam, ha őszinte lehetek, hogy a német kormány hivatalos véleményt fejtett volna ki ezzel a szövegtervezettel kapcsolatban. A jogi szolgálatnak, amelyel konzultáltunk, a tanácsban, és ez a kompetens szerv e kérdésben, a jogi alap kérdésében a 114-es cikket javasoltuk egyébként, ahogy említettem. Tehát ezzel kapcsolatban, ahogy mondtam, egy második lépésben, akkor, amikor már a 114. cikk alapján a szanálási hatóság megszületett, ennek a nyomán majd lehetőség lesz arra, hogy a működését látván javítsunk a szövegen. De ha az ESM, ESM e közösségi ö, eszközé válik, ami egyébként ma még nem, akkor jövőben szeretnénk, hogyha lenne ilyen szanálási ö, lehetősége. De ehhez e, egy hangúságra lesz szükség. És hogyha a szerződésben változtatások következnek be, ahogy egyébként azt a tanács is javasolta, és ezzel az ESM-nek a jogi státuszát megváltoztatjuk, akkor gondolkozhatunk arról, hogy más legyen a jogi alap, de most azonnali eredményekre van szükségünk, hiszen holnap is kitörhet egy újabb válság, és kell, hogy legyenek eszközeink, amelyek révén nem az adófizetők, hanem a bankok fizetik meg az ilyen bankszanálásoknak az árát. A kormányokkal meg kell próbálnunk megállapodásra jutni, de én számomra, önök nekik most ezt is el kell mondanom, a parlament véleménye szinte legalább annyira fontos, ha nem fontosabb. Néhány másodperccel megengedtem, hogy túlépjünk az időn a német 22. választásokra. Klinc úr, biztos úr, az európai szanálási alapnál maradva azt szeretném megkérdezni, hogy itt szükség van-e új szerződésre vagy sem. A szanálási alap egyelőre még nincs meg, és több évbe telik, mire feltöltődik ez az alap. 50-60 milliárdra van szükség, és ez egy igen tetemes összeg ami pedig az ekb t illeti szombaton egy javaslat született, hogy időközben az európai stabilitási mechanizmust használjuk fel az esetleges pénzügyi hiányok lefedésére, mindaddig, amíg a szanálási alap be nem tud lépni a finanszírozásba. Mi a véleménye? És itt nem finanszírozásról van szó elsősorban, hanem arról, hogy mennyire készek a pénzintézetek. Amerikában a fúziók és egy sor egyéb folyamat révén a bankok nagyobbak lettek, tehát Európában azonban nem történt bankszanálás. Ön szerint a tagállamok egyáltalán készek arra, hogy szanálják-e a bankokat, vagy egyes bankokat, ugyanis vannak olyan bankok, ahol a hiány tovább halmozódik. Harmadsorban pedig megállapítom, hogy egyre inkább átolódnak a klasszikus banki tevékenységek egyfajta árnyék területre. A derivatíva kereskedelem akár 50%-ot is elérhet. Itt milyen intézkedést tartana észszerűnek? Klinc úr, persze időbe fog kerülni, hogy megfelelően létrehozzuk a szanálási alapot. De hogyha nem hozzuk létre, az még több időnket fogja igénybe venni, ha mondhatom így. Nagyon pragmatikus próbálok lenni. Hogyha igazságosak akarunk lenni, és a szanálásokat, a bankok szanálását, a transnacionális bankok szanálását egy európai alapból akarjuk megoldani, hogy ezt egyébként én gondolom, hogy kéne, és ezt a megoldásjavaslatot senki nem támadta meg, akkor egy olyan alapot kell létrehoznunk, amely egy tucat év alatt töltődik fel fokozatosan. És akkor fog olyan állapotba kerülni, hogy korrektül tudjon működni. És ez nem egy állami, hanem egy magán alap, ezt hangsúlyoznom kell. Én magam is azt javasoltam, hogy vehessen fel kölcsönt, és aztán azt persze figyel, fizethesse vissza, de hát külön böző ötletek vannak. Rasmussen úrnak is volt egy nagyon érdekes felvetése. Elképzelhető például az, hogy a piacokra vegyen fel pénzt ez az alap, akkor, hogyha szükség van rá. Aztán igen, úgy gondolom, hogy az államoknak a szanálási irányelv nyomán lehetősége lesz a szanálásokra. És együtt és gyorsan kell a konfliktus esetében, hogy legyen egy fal a hátuk mögött, valami védőháló legyen körülöttük. Amikor operatívá válik ez, akkor lőhet létre majd az a hatóság, amely a szanálásokat utána koordinálni tudja. És ez még mindig olcsóbb, hogy megelőzünk, mint hogyha utólag akartunk, akarunk ö, ö, lukakat betömködni és megmenteni bankokat. Az egy, egy ilyen ö, helyreállítás is olcsóbb, hogyha előzőleg felkészültünk rá, mint hogyha ott a bajban kapkodunk össze-vissza. Tehát nagyon fontos, hogy előkészítsük az esetleges szanálásokat és az esetleges helyreállításokat. És a shadow bankingra visszatérve, nagyon aggaszt engem is ez, a, amit ön említett. Éppen ezért is ö, támadnak minket, és támadások érik a hagyományos banki rendszereket. A leghatékonyabb rendelet vagy megoldás az a paralel bankrendszer létrehozása lenne, és nagyon sok résztvevő az ágazatban már el is mozdult e felé. Meglátjuk, hogy hogy halad, a, hogy fejlődik ez a terület. Um, then I have uh, Mr. Uh, Kamal on behalf of the... Kamal úr az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm biztos úr, hogy eljött a körünkbe. Öt éve történt 2008. szeptember 15-én a Lehman Brothers csődje. Nagyon aggasztó, hogy az alapvető kérdésekre nem válaszoltunk. Az első az, hogy az adófizetők pénzét hogyan használjuk fel a bankok megmentésére, másodszor, hogy kinek a felelőssége a bankok kudarca, harmadszor pedig a szem viteli standardok és az EFRS-nek a felül vizsgálata, ezekről nem nagyon hallok mostanában, ezeknek kellene, hogy a prioritást eh, jelentsék. Nagyon aggasztónak tartom ezt a helyzetet, és ezért szeretném, hogyha ön is és a kollégái is nagyobb figyelmet fordítanának ezekre. Azért van egy kérdésem a késedelemmel kapcsolatosan, de jobban a a harmadik pontra összpontosítani. Sok befektető az IFRS eh, számítási standardokkal kapcsolatosan aggájának adott hangot. Az Egyesült Királyságban a Bank eh, Standard Bizottság eh, és a banki felügyelet is azt mondta, úgy nyilatkozott, hogy nincsen probléma az IFRS-sel, és most itt a parlamentben a politikai paletta minden résztvevője másként gondolkodik erről a kérdésről a bizottság meg tudja erősíteni, hogy a másik agályal is foglalkoznak, vagyis hogy az IFRS az EU vállalati joggal összhangban van-e. E, a Pompasz e, kapcsán egy jogi vélemény született az Egyesült Királyságban az inkompatibilitásról. A konvergencia projekt vajon megfelelő-e, és e, van-e arra esély, hogy az amerikai és az európai szabályokat összehangolják. Ezekre a kérdésekre szeretnék most összpontosítani, és nagyon megköszönném, hogyha biztos úr válaszolni tudnak. Köszönöm. Kamál. Kamál úr. Három elvre hívta fel a figyelmet. Ha hasznos lesz, majd elismétlem őket. De mindig az összes egyik bankot, másik bankot, az összes résztvevőt meghallgatjuk, és semmilyen lobby tevékenységnek nem adom be a derekamat. Nagyon örülök, hogy a parlament támogatásával egy szakértői csoportot tudunk létrehozni, ami kiegyensúlyozottabb, és egy olyan intézményt tudunk finanszírozni, ami, mint a Finance Watch, ami szintén objektív szemmel tudja nézni a helyzetet. Mindazonáltal a három elvet próbálunk itt működésbe hozni védjük az adófizetőket, ezt már a korábbi válaszomban is, Klinc úrnak adott válaszomban is kifejtettem. Most már ehhez megvannak az eszközeink, amiket önök is megszavaztak. Például, hogy szanáljunk anélkül, hogy az adófizetők pénzét használnánk erre. Hogyha ezek a szövegek, amelyeket együtt dolgoztunk és amelyeket önök most már majdnem mind elfogadtak, ha ezek ma működőképesek lennének, akkor ezt eh, szimuláltuk, hogy a 3-4 esetben, 3-4 eh, ilyen kitalált bankválság esetében mi történt volna, hogyha már meg lett volna ez az eszköztárunk. És eh, egy-két kivételtől eltekintve a károk nagy mértékben csökkentek volna, és nem is lettek volna összehasonlíthatók azzal, mint amit elszenvedtünk az elmúlt négy-öt évben. Felelősség tehát, és éppen ezért a piaci visszaélésekről szóló irányelvet ilyen fontosnak tartjuk. Holnap fogunk benyújtani a benchmarkokról egy szöveget a bizottságban. És azok, akik manipulálják a benchmarkokat, azokat most már le fogja fedni a piaci visszaesekről szóló irányelv, és börtönbe lehet őket juttatni. Azokat az embereket, akik megúzták az elmúlt öt évben, most majd büntethetővé tudjuk tenni. Azok, akik ilyen benchmarkokat hoznak létre hasra ütve, ezeket most már lehet majd hibáztatni, hiszen a metodikának és az átláthatóságnak egész más szerepe lesz a jövőben, mint eddig volt. Egy másik pont, a szemvitei standardok. Olyan okokból kifolyólag, amelyekre most nem akarok kitérni, az Európai Unió körülbelül 10 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy így kiszervezi tulajdonképpen ezt az ügyet az IASB-nek, egy nemzetközi szervezetnek. Ez egyébként Londonban székel. Engem nagyon érdekel ez a szervezet, mióta ö, biztos vagyok, de még egyetlen ülésünkön sem tudtam lét részt venni. Nagyon sok munkájukat a kormányzásra összpontosítják. Van egy technikai csoportjuk, és aztán szerencsére létrehoztak egy ilyen felügyelőbizottság szerűséget is, ahol az intézmények is képviseltetik magukat, és egyébként itt jelenek meg néha én is. Az ISB és a felügyelőbizottság közötti párbeszéd szerintem nem fektet elég hangsúlyt ennek az intézménynek a működésére, és a szemvitei standardok technikai kvalitásainak a kidolgozására. A hagyományos álláspont és az amerik- a, európai és amerikai álláspontok között komoly különbségek vannak. A just valeur, vagy igazságos érték megítélése terén vannak különbségek, illetve a téren, hogy mi tekintenek átláthatónak az európaiak és az amerikaiak tehát különbözőképpen értékelik, vagy látják ezeket a definíciókat, és a hosszú távú pénzügyi stabilitást is másképpen ítélik meg. De hogyan tudjuk közelíteni a két rendszert? Létrehoztuk az IFRS-t, ez egy számvitai standardrendszer, amik egy kompromisszum a két rendszer között. És az ISB bordja előtt el is mondtam, hogy az európai türelemnek, vagy kompromisszumkészségnek is megvannak a határai, és már nagyon közel jutottunk ezekhez a határokhoz. Nagyon sajnálnám, hogyha a különböző jsb belüli partnerek arra jutnának, hogy a szuverenitásukat kell, hogy feladják a standardok miatt. Ha méltányosak akarunk lenni, akkor a világban egymáshoz közelítenünk kell. Az IASB-t is ezért hoztuk létre, de nem csak az európaiaknak kell a többiekhez jobban hasonlítani, hanem a többieknek is, például az amerikaknak is közelebb kell hozni az álláspontjukat a miénkhez. Remélem, hogy az amerikaiak meg fogják tenni ezt a lépést. Köszönöm szépen, Lambert úr, a zöldek nevében. Uh. Biztos úr, nagyon örülök, hogy itt van és ilyen gyakran ellátogat hozzánk az utóbbi időben. Az LKB-re vonatkozó megjegyzésével kapcsolatban, hogy hány ezer bank van Európában és hány tucat az USA-ban, a Bázel 2-es hatája alá első 30 bank felügyeletét is vállalhatná-e ez az európai felügyeleti szervezet? De ez csak egy vicces kérdés, most komolyra fordítva a szót a saját tőke tekintetében mondott egy csomó számot, ami nagyon jól néz ki papíron, de vannak kockázatok. Az első az, hogy a nagy szisztemikus bankok szeretnek a De szeretnek játszani a számokkal. A, szeretnek a kockázatok megítélésével foglalkozni, és ezt kockázatértékelést és a kockázati besorolásokat ide-oda teszegetik, de hogyha a minőségi felülvizsgálatot komolyan vesszük, akkor azt látjuk, hogy nem annyira rózsás a helyzet, mint amit szeretünk volna látni. Letőkésítettük hát a bankokat, sikerült a, akár a és hogyha ha most hoz, létrehozunk egy alapot, akár közpénzből, akár a bankok pénzéből, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mennyire lesz bizalom ez iránt, az alap iránt. Ez egy dilemma tehát, és az esm kapcsolatban is beszélt már erről, de most szeretném, hogyha egy kicsit tovább részletezni a helyzetről alkotott véleményét. Az integrált felügyelet, hogyha rossz alapokra kerül, akkor az egész rendszer hitelessége fog sérülni. ahogy ön leírta a helyzetet, az nagyon érdekes, de most maradjunk a második részénél a felszólásának. Igaza van önnek. Mindenkinek el kell végezni a saját munkáját, nekünk is, az amerikaiaknak is. Az amerikaiak számára fontos, hogy koherens, összehasonlítható, egyenlő legyen a rendszer, ez egy és interoperábilis is legyen a két rendszer. Az interoperabilitás a szabályozási rendszerek között nem annyira könnyű. Szerintem egyébként ez egy nagyon fontos előfeltétele annak, hogy a közös, az egymás piacához való hozzáférést megkönnyítsük. Növelhetjük a piachoz való hozzáférés esélyeit, de hogyha nincs interoperábilis rendszer a szabályozás terén, a banki szabályozás terén, akkor ennek az egésznek semmi értelme. a nem amerikai, de az amerikai piacon létrevő, résztvevő bankokkal kapcsolatos kérdésére kitérve. Az ön elemzését és az ön dilemmáját osztom azzal kapcsolatban, hogy az európai bankok szolidit, vagy megbízhatósága, stabilitása mennyire reális, mennyire reálisak azok a számokat, amiket látunk. Nagyon komolyan kell venni persze a számokat, de és köszönöm is Drági úrnak, valamint az alelnökének, hogy eljöttek Vilniusba. Több száz ember jelenlétében tudtak ugyanis válaszolni kérdésekre. Nagyon fontos, hogy legyen egy pontos képünk arról, hogy mit is fognak ők felügyelni, és milyen minőségűek a saját tőkét képező elemek. Az Európai Központi Bankban bízhatunk. Bízhatunk, hogy komolyan fogják és szigorúan végezni ezt a felügyeleti munkát, és hogyha valamilyen illogikus dolgot látnak, akkor értékelik, hogy mennyire kockázatos ez, és értékelik azt, hogy mit kell lépni. De nagyon helyesen tette fel a másik kérdését is, hogy a miniszterek nagyon is tudatában vannak annak, hogy szükséges a bankstop létrehozása annak érdekében, hogy a konszolidációt és, és újra feltőkésítési igényeknek meg tudjunk felelni akkor, amikor bizonyos bankok tökéjének a minőségével kapcsolatban az Európai Központi Bank problémát talál. Köszönöm szépen, Bájdor Köszönöm, köszönöm szépen, biztos úr. A bankunióval egy, kapcsolatos egyik probléma az, hogy azok a tagállamok, amelyeket leginkább érintett a válság, rendelkeznek-e kellő lehetőséggel a bankok feltőkésítésére. Nem igazán tudjuk, hogy mekkora a tőke igénye ezeknek a bankoknak, és nagyon fontos az egyenlő elosztás is. Milyen lehetséges politikai intézkedéseket lát a bizottság, a tanács vagy az EKB annak érdekében, hogy fel tudjuk reálisan mérni a igényt, és hogyan lehet a költségeket aztán egyenletesen felosztani. Az Európai Unió bizottsága, szakbizottsága foglalkozott az árnyék bank tevékenységekkel, mik a tervei vagy az elképzelései ezzel kapcsolatosan, és hogyan függ ez össze a bank unióval. Azt hiszem, hogy nem túl jó a helyzet, ön hogyan látja? Tisztelt Behedel úr! Az a nehézség, hogy ezekben a vitákban mindig azt szeretnénk, hogy minden a helyére kerüljön azonnal, és véglegesen, és teljesen. De ön is tudja, hogy a demokratikus időkben sokkal de demokratikus folyamatoknak sokkal több időre van szükségük, mint a bankoknak a technikai megoldások végrehajtására. Tehát ez egy folyamatos munka egy folyamat. Még akkor is, hogyha lehetőleg gyorsabban haladunk, ahogy egyébként az Gózes úr is kifejtette. Tehát időről időre ki kell igazítani 10 milliárd euróval a szanelási alapot, ez előfordulhat, hiszen nem mindig minden bank van elég jó állapotban. Aztán a Single Rule Book és a szanálásról szóló szövegek, valamint a betétgaranciáról szóló dokumentumok. A bankuniónak tehát ezekkel létrejött az első pillére. A felügyelet kérdésében az EKB-nak a szerepe az, hogy rigorózus és határozott szabályokat tartasson be, az európai bankok hozzájárulásával, akik önmaguk is a stresszteszteket elvégzik az egész bankszektoron belül az Európai Unió belső piacán. Tehát az államok központi bankjainak is ebben fontos szerepe van. Amikor nem spekulálunk azzal, nem szeretem ezt a szót, de most mégis, hogyha nem tippeljük meg azt, hogy mekkora összegre van szükség ahhoz, hogy újra tökésítsük a eurózóna bankét, ha szükség van rá, akkor nem tudunk megfelelő méretű alapot létrehozni. Az e- <clears throat> feltökésítési alapok esetében, tehát például még ha tudtuk volna is a Bázel 3-as esetében előre látni azt, hogy több száz milliárd eurókra fognak rúgni ezek az összegek, akkor máshogy tudtuk volna strukturálni a piacot. De hát nem akarom, hogy tovább spekuláljunk a számokon, hanem Bizonyos esetekben szerintem, hogyha muszáj, és nincs más lehetőség, mint hogy egy backstopot alkalmazzunk, akkor kell, hogy legyen egy ilyen akár az adófizetők pénzéből finanszírozott backstop eszköz is a kezünkben. Tehát egyenként kell megvizsgálni a különböző helyzeteket, és tudom, hogy nem fogja önt kielégíteni most ez a válasz, de nehéz és hosszú folyamaton megyünk végig és nagyon átláthatónak és őszintének kell lennünk végig, még akkor is, hogyha ez nehéz. De ez még mindig egy sokkal-sokkal jobb helyzethez vezetett minden egyes országban, mint amiben négy-öt évvel ezelőtt voltunk. Minden országnak más kapacitása van arra, hogy ezeket a kérdéseket a nehézségbe került bankok megmentését kezelje. Egy valódi forradalomra került sor e területen az euróvezeten belül annyival jobb a helyzet minden egyes országban, látjuk már ennek a rendszer szintű következményét is, hála Istennek. Half the screen, Mr. Martin. Martin úr, az a függetlenek nevében minél többet ülök itt ezekben a sorokban, annál inkább meg vagyok győződve arról, hogy a lobbistáknak milyen nagy hatása van a döntéshozatalra. Több mint 700 lobbista dolgozik itt Brüsszelben, legalább 300 milliós, millió eurós költségvetésből, hogy velünk folytassanak lobby tevékenységet. Az ön területén is érvényesül ez a hatás. Tudna-e valami tájékoztatást nekünk arról adni, hogy a lobby tevékenységre vonatkozó nyilvántartások mikor kerülnek nyilvánosságra, hogy az ön, lobbista, az ön munkatársai milyen lobbistákkal egyeztettek, illetve van-e terv arra, hogy a jogszabályalkotási javaslatokkal kapcsolatosan folytatott jobbi tevékenységről tájékoztatást jelentessenek meg számunkra. Ez nagyon érdekes, de szerintem a bizottságban is el kell kezdeni az erre vonatkozó munkát. Úgy gondolom, hogy Márténz úr úgy értette, hogy ez egy önkéntes kezdeményezés volt itt a bizottságban. Minden esetre azért megadom a szót a biztos úrnak. Hello. Nos, még azon kérdése előtt elmondta Mártin úr, hogy mindenkit meghallgatok, de nem vagyok befolyásolható, és nem is befolyásolnak a lobbisták. Ez nagyon kontraproduktív lenne. Ezt már nyilvánosan is kifejtettem, többször is. Például a Mastercard kampánya az ellen a javaslat ellen, amit a bankközi bizottság az, a fogyasztók ö, érdekében akart hozni. E, tehát ez sokkolt engem ez a Mastercard reklámkampány. Egy csomó cikk új, jelent meg újságokban, amelyeket ez az amerikai cég fizetett, fotók jelentek meg, és az én álláspontomat támadták. Néha vannak ennél intelligensebb kampányok is, de engem ezek nem tudnak befolyásolni. És nincs problémám, hogy bármilyen kérdésre válaszoljak a kapcsolattartással, vagy beszélgetésekkel kapcsolatban, amit ilyen vagy olyan csoportokkal folytattam, vagy csoportosulásokkal. Például a biztosítói csoportosulásokkal nagyon sok konzultációt végzünk. Ezekből vélemények születnek, amelyeket nyilvánosságra is hozunk az interneten. Összefoglalókat publikálunk ezekről, tehát nagyon átláthatóak vagyunk. Általában, mivel én egy közeti személyiség vagyok, mindenki tudja, hogy kivel találkozom. És hogyha olyan emberhez találkozom, aki korábbiakban nem tartozott a banki szektorhoz, akkor is nagyon objektív igyekszem lenni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Nem vagyok befolyásolható, sem én, sem a kabinetem, sem a munkatársaim. De ha őszinte lehetek, még azt is el szeretném mondani, Martin úr, hogy gyakran előfordul, hogy például a bankok, vagy mások olyan kérdéseket tudnak felvetni, amelyek igaz, jogosak és hasznosak. A, ahogy a fogyasztók vagy a szakszervezetek is ezt meg tudják tenni, nagyon gyakran megvilágosodunk akkor, amikor egy-egy dologra ők rákérdeznek. Egy-egy problémára rámutatnak, amit mi magunktól nem láttunk meg. Tehát például a bankok is lehet, hogy figyelmeztetnek minket, hogy a verseny és a tisztességtelen verseny között tegyünk azért már komoly különbséget, az Amerikai Egyesült Államokban ezeket máshogy értelmezik. És az, hogy erre felhívták a figyelmünket, ez jogos volt. Ezért is fontos, hogy folyamatos maradjon a kommunikáció a bankszektorral. Általánosságban elmondhatom, hogy minden, minél inkább különbözőek a vélemények, annál jobb a világ. A szakértői csoportok, illetve a független és egyetemi szervezetek pont ezért segítenek minket, hogy a lehető legobjektívabbak lehessünk. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem az ön tisztességét akartam megkérdőjelezni egyáltalán, lenyűgöző munkát végez, mint vezető köztisztségviselő, és bizonyos vagyok abban, hogy ön és a munkatársai is megfelelnek majd a szabályoknak. Köszönöm szépen. Az LPP e nevében hallgatjuk meg a következő felszólalást. Köszönöm szépen biztos úr elkezdett már szólni néhány szót az eredményekről, azzal kapcsolatosan, hogy fenntarthatóbb legyen a pénzügyi piac megfelelő felügyelettel Európában, de úgy tűnik, hogy az Európai Bíróság meg fog kérdőjelezni egy nagyon fontos részt ebből a jogszabálytervezetből, mégpedig az eszmával kapcsolatos short selling tilalom kérdése. Szeretném öntől tudni, hogyha megtudni, hogyha a bíróság a főügyész elképzelését követi, akkor mi lesz a helyzet? Hiszen egy olyan javaslatról van szó, hogy egyhangúsággal kell, egyhangulag kell döntéseket hozni, és mivel nagyon sürget a helyzet, ilyenkor a sürgősségi hatáskörök esetében nem érvényesülhet az egyhangúság, tehát ön készül arra, hogy alternatív jogszabályjavaslatot tesz a short sellingre vonatkozó jogszabályok területén? Másodszor egy kicsit konkrétabban szólna-e Klings úr kérdéséről? Vagyis, hogy hogyan gondolkodik Asmussen úr javaslatáról, néhány nappal ezelőtt tette ezt, arra vonatkozólag, hogy a sürgősségi alap az új szanálási alaptól vehetnek kölcsön pénzeszközöket, biztos Sur A Klinc úr által felvetett kérdésre visszatérve, nem javasoltuk ezt. Amennyire én emlékszem, a szöveg, amit benyújtottam a szanálásról, ebben szerepelt az a hipotézis, hogy körülbelül egy tíz évig kell, hogy legyen egy átmeneti megoldás, amíg nincs eléggé feltöltve a szanálási alap. És ezért lehetséges legyen az alapnak a piacokról kölcsönt felvennie. Hogy ez az európai stabilitási mechanizmusból származzon, ez egy érdekes ötlet. Ennek az eszköznek megvannak jelen pillanatban is a maga eszközei, döntéshozatali hatásköre is megvan, tehát valószínű, hogy ez egy érdekes általános kérdés, amit nekik is érdemes felvetni. Ami Asmussen ötletét illeti, ez is érdekes, hogy a szanálási alap hitelt vehessen fel, tehát ez is egy érdekes ötlet, amit meg fogunk vizsgálni alaposabban. Ami a főgyész következtetéseit illeti. Értem és logikus is, hogy az Európai Bizottság meg kell, hogy várja az Európai Bíróság határozatát. Ennek lesz csak jogi szempontból értékelhető hatása. Meg kell várnunk tehát ezt a döntést, és utána figyelembe kell vennünk a tartalmát. De jogászaim és csapatom, valamint a főügyész a short selling rendelettel kapcsolatban már is vizsgálódnak, és megerősíthetem, hogy ennek is lehet jogi alapja a 114. cikk, mert a és az is nagyon fontos, hogy a korábban elfogadott ide vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásra kerüljenek. Ami pedig a short illeti, még egyszer, a bizottság jogászai vizsgálják a következtetéseket, a főügyész következtetéseit, hogy az ügynökség reagálhasson, ez marad a mi egyik fő célunk. Tehát sürgősségi esetben az, hogy tud, fel tudjunk lépni a különböző short selling formák ellen, ehhez kell, hogy legyen egy eszközünk, és szerintünk ennek az ügynökségnek megvan a kapacitása arra, hogy sürgősségi, sürgősségi módon fellépjen akkor, hogyha szükségesnek látjuk. De én önmagam nem olvastam a főügyész következtetését, jogászaim azonban vizsgálják. Természetesen nem vagyok tisztában azzal, hogy nem ön az illetékes a főügyészről szólni, de a kérdésem az, hogy ön kész-e minél előbb jogszabályt benyújtani az esetleges hiány pótlására a sürgősségi hatásköröket illetően. Nos, tehát meg kell majd vizsgálnunk azt, hogy a bizo- az Európai Bíróság a végső döntésében mit mond, és akkor azonnal lépnünk kell, hogyha szükségessé teszi a döntés, és tehát a válaszom az egy világos igen. Mr. Hökmark, on behalf... Hökmark úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak. Két kérdésem lenne önhöz. Az egyik azzal a kockázattal kapcsolatos, ami a szanálással együtt járhat az EU számára az eurozónán belül, illetve az eurozónán kívül, kívül és az ezzel kapcsolatosan felmerülő fragmentáció. Hogyan látja ön a kockázatot? hogy egy új szétválasztás jön létre. Itt európai szinten nem áll elegendő forrás rendelkezésre a szükséges szanálásokhoz, és a kétség pad alá eshetünk, kockázata merül fel, tehát elképzelhető, hogy több problémát teremtünk, mint amennyit megoldunk. Biztos úr? Gunnar, j'ai eu... Gunnar, a második felét a kérdésnek nehezen értem. Mindig igyekszem, de nem azért, mert angolul volt, hanem azért, mert ön azt mondta, hogy újabb kockázatokat hoz ezzel létre az Európai Bizottság megoldások helyett. Hol rejlenek ezek az új kockázatok? Ezt nem igazán értem. Én nem azt akartam mondani, hogy a bizottság eh, kreálja a kockázatot. Én arra próbáltam kiukadni, hogy a jogszabályjal a felelősség, a szanálás felelőssége európai szintre kerül, miközben nem áll európai szinten elegendő forrás rendelkezésre. Tehát itt megvan annak a kockázata, hogy akiknek a problémát meg kéne oldani, valaki másra hárítják a felelősséget. Tehát ez az emberi természetből fakad, hogy mindig valaki mástól várjuk, hogy lépjen, vagy hogy felelősséget vállaljon, és ezt kell megvitatnunk, ezzel valahogy meg kell birkóznunk, mert még ha létrejön is a szanálási alap azon a szinten, amire a javaslat vonatkozik, a kérdés felmerül, hogy ez elegendő-e arra, hogy egy Lehman Brothershez hasonló esettel is megbirkózzunk. Tehát a jó szándék ellenére ez a kockázat fennáll. Most már jól értem ezt a kettős pontot, amit Gunnar már felvázolt. Én a belső piaci biztos vagyok, tehát minden jogszabály, amit benyújtok, amit javaslok, és mindenki tanúskodhat, aki velem dolgozik. A pénzügyi alapok, a pénzügyi alapokon, vagy a pénzügyi piacokon nagyobb integrációt próbál elérni. Tehát egységes piacon legyen egy darab rulebook, egy darab egységes szabálykönyv. És egyébként ezért figyelünk oda annyira a felügyelet kérdésére is a bankunión belül, és ezért hagyjuk nyitva az ajtót azon országok előtt, amelyek még nem tagjai az euról vezetnek. Hiszen nagyon oda kell figyelni erre a kettős kultúrára, amit ön is említett. Ez a szanálások esetében is problémához vezethet. Talán emlékeznek, hogy egységes lesz az alapunk. A szanálási irányelv, ami itt áll előttünk, a közös alapot fogja jelenteni. Aztán ott van a single rulebook. Ez is egységes alap lesz, tehát ez egy egységes kultúrához fog vezetni remélhetőleg. És még egy dolog, Hökmárk úr, mielőtt a, az állami backstopokat, amelyeknek a lehetőségét nem szabad kizárni, bár az előbb elhangzott ötleteket is nagyon érdekesnek tartom. Tehát ezeknek a backstopoknak egy olyan lehetőség, ezek olyan lehetőséget adnak, amivel végső esetben tudunk élni, de nagyon fontos az, hogy az adófizetők ne a bankszanálások elsődleges forrásai legyenek. Tehát ne az ő zsebükből húzzuk ki az elsősorban a pénzt hanem legyen egy egyre szövetségibb jellegű megoldás először az euróvezeten belül, és utána ezt terjesszük ki az euróvezeten kívüli országokra is, és így ezt a kettős kultúrát el tudjuk kerülni. Hökmárk úr, jogos lenne aztán arra is emlékezni, hogy egy idő után a szanálási alapnak meg lesznek a megfelelő eszközei, meg lesz a megfelelő tőkéje és addig pedig az összes hipotézist, ötletet vizsgálni fogjuk, hogy hogyan tud külső finanszírozásra szert tenni az átmeneti időszakban ez a szanási alap, amíg nincs eléggé tőkéje saját magának. Signor commissario, <clears throat> eh, stiamo andando verso la... Köszönöm, elnök úr, biztos úr lassan elérkezünk a parlamenti ciklus végéhez, úgyhogy itt az ideje, hogy egy leltárt készítsünk. Nagyon tetszett az ön munkája, ha azonban két fő szakaszra kell bontanunk ezt a munkát, a pénzügyi szolgáltatásokról, illetve a bankrendszerről hozott döntések előtti, illetve utáni időszakra, akkor azt hiszem, hogy a bankszolgáltatások mellett kellene szólnunk, tehát ahhoz képest, hogy ön mit kívánt elérni, mit tervezett megtenni. Meg tudná fogalmazni százalékosan az úgymond elégedettségi indexet, 70 százalék vagy 60 százalék, milyen célokat nem tudott elérni, illetve mit sikerült jogszabályalkotás értelmében elérni. Hogyha néhány számadattal ezt meg tudná válaszolni. a Lékenen jelentés követően. Tehát hány százalékban nem sikerült elérni azt, amit tervezett, és az Európai Tanács, illetve a nemzeti kormányok milyen mértékben akadályozták a munkáját. Tisztelt képviselő úr! Ha fogyasztókról és állampolgárokról beszélünk, akik nagyon mélyen a zsebükbe kellett, hogy nyúljanak, hogy a pénzügyi és bankágazatot megmentsék, akár tetszett nekik, akár nem. Mindent annak érdekében teszünk, hogy megbízhatóbb stabilabb legyen ez a bankszektor, a bankok fizessenek a bankokért, jobban irányított, jobban feltőkésített legyen a szektor, és hogyha csődre kerül sor, akkor ne az adófizetőket kérjék fel arra, hogy finanszírozzák azt. Mindez az állampolgárok érdekében történik. Hogyha a bankok és általánosságban a pénzügyi piac ennyire volatilis és instabil marad, mint amilyen volt az elmúlt időszakban néha, akkor minden el fog romlani. Akkor a versenyképességért és növekedésért folytatott csatát nem tudjuk megnyerni. Ha nyerni akarunk, akkor mindenkinek meg kell tennie az erőfeszítéseket, de az egésznek az alapja az a pénzügyi rendszer stabilitása. Az eurozónában is láthattuk, hogy Gyakorlatilag derékba törte a növekedést Európában ez a pénzügyi válság. És most már a reményeink lehetnek egy kicsit pozitívabbak. A 2012. június 29-i európai döntések nyomán, hiszen sikerült egy új stabilitást létrehoznunk komolyan. És még egy dolog, előfeltétel, ez a stabilitás és az átláthatóság a növekedés szempontjából. Ezért szeretném, hogyha nagyon gyorsan sikerülne a szabályozási keretet is véglegesíteni és stabilizálni. Hiszen a nyugdíjalapoknak, a biztosító társaságoknak és a bankoknak is átláthatóságra és szabályozási stabilitásra van szükségük, hogy tudjanak mihez viszonyulni. Nagyon sok olyan szömeg van, ami még önök előtt nyitva áll, Davici úr, amelyeknek pont az adófizetők a, a fogyasztók védelme és az ő tiszteletben tartása a célja. Hogy ezt a bankoktól is elvárjuk, például a TRIPS, a BRIPS irányelvtervezet, vagy a banki díjakról szóló irányelvtervezet, közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy az adófizetőket védjük, képezzük, és hogy az ő érdekeiket tartsuk szem előtt. Remélem, hogy ezek a témák, ezekben a témákban is sikerül az év vége előtt a végleges szövegeket elfogadnunk. Tyson EPP. E Tyson úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EKB vizsgálja a bankok mérlegét. Erről már szóltak a kollégáim is. Én azt szeretném megtudni, hogy a bank szektor mennyiben tudja, hogy mi történik. Ha megnézem, hogy a média hogyan reagál, felmerül a kérdés, hogy nem lenne -e szükséges, hogy az EKB egyfajta stressztesztet e, elvégezve a médiában is egyfajta felvilágosító kampányt e, folytatna, hogy itt nem arról van szó, hogy csontvázak borulnak ki a szekrényből. Itt e, a, sokan úgy gondolják, hogy a válság még egyszer mélypontra pontra jutott, tehát talán egy felvilágosító kampányt, egy jó, jó kommunikációt kéne kezdeményezni és megerősíteni, ugyanis várhatóan további problémák is felmerülnek, ha a bankok a felügyeleti követelményeknek nem felelnek meg. Úgyhogy ez az egyik kérdésem. A második, ön mikor gondolja, hogy a javaslat a bankok szerkezet átalakítására megszületik. Vannak olyan tagállamok, amelyek ilyen javaslatot már meghoztak, és jogszabályokat is hoznak. Itt a belső piac működésről is szó van. Mennyire valósulhat meg a bank ágazatban a harmonizáció. Harmadsorban pedig lehet, hogy talán túl korai mérleget vonni, még csak 8 hónapnyi munkatelt el, de talán az eddigiekről egy kis tájékoztató füzetet össze lehetne állítani, és megragadva itt a Lehman Brothers összeomlásának ötödik évfordulóját, a média révén is tájékoztatást adhatnánk arról, hogy milyen jogszabályok születtek eddig, hiszen nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy itt egyik napról a másikra nem történhetnek nagy horderejű dolgok, itt időre van szükség, de nagyon fontos, hogy a polgárok értesüljenek. Vannak, akik a múlt heti sajtót olvasva úgy gondolhatják, hogy semmi nem történt, a bankok nem erősödtek meg, sőt, a helyzetük romlott, tehát fel kéne világosítani a közvéleményt, hogy milyen kilátásokkal számolhatnak. Tyson asszony, a az első és a harmadik kérdését összekapcsolnám, mind a kettő a kommunikációról szólt. Igen, én is úgy gondolom, hogy ami az eszközminőség vizsgálatát illeti, illetve az EKB stressztesztjét 2014-et követően, nagyon fontos, hogy ezt egy globális stratégiaként prezentáljuk. Nagyon érdekes volt, amit elmondott, hiszen pontosan ugyanezt mondtam én magam is szombaton délelőtt a minisztereknek, az EKB elnök helyettese is jelen volt, az Európai Befektetési Beruházási Bank vezetősége is. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan juttatjuk kifejezésre, és hogyan tájékoztatunk ezekről a vizsgálatokról. Ezeket megfelelően kell kommunikálni. És a stressztesztel kapcsolatos eljárást is megfelelően közölni kell a közvéleménnyel, mégpedig következetesen és őszintén, annak érdekében, hogy bármiféle spekulációt az eredmények tekintetében elkerülhessünk. Én a következőt mondtam a minisztereknek. Arra kértem a vizsgálatok kért felelőseket, hogy az ilyen vizsgálatokat stratégiai jelleggel végezzék el, kommunikálják, és nem csak Tyson asszony emelte ki ezt a szempontot. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy a stratégiai eljárásokat mindenki megismerje. Ami pedig a bankok szerkezet átalakítását illeti, a bizottság javaslatát novemberben fogom előterjeszteni, ami engem illet, itt ugyanaz a csapat dolgozik ebben a témában, mégpedig kiváló szakértők bevonásával a DJ Market részéről nagyon keményen dolgoznak. A bankfelügyelet, illetve a bankunió volt napirenden a nyár folyamán, illetve a bankok szerkezet átalakítása. Én tudom, hogy a hollandok is egy nemzeti jogszabálytervezeten dolgozó, dolgoznak, a franciák, illetve a németek és a belgák is, ez utóbbi, tehát a belga javaslat igen hasonló a franciához és a némethez. Az Egyesült Királyságban is folyik munka. Nem tudom, hogy mikor lépnek ezek hatályba. Én minden esetre önhöz hasonlóan azt részesítem előnyben, hogy a feltőkésítés, az irányítás, a szanálás kapcsán történjenek áttörések, hiszen ezek a kérdések mind a 8000 valahány bankot érintik. Szükség van ezen kívül az átláthatóságra, a fogyasztóvédelemre, sőt az adófizetők védelmére is. Ez azonban nem elegendő. Tovább kell lépnünk, és szét kell választanunk a kockázatkezelést különösen ami a saját számlás kereskedést illeti, hiszen ebből rengeteg probléma fakad. A market making, a teremtést is pontosabban kell definiálnunk. Tehát ezzel kapcsolatosan a bizottság javaslatot fog készíteni, a parlament, illetve a tanács megvitatja majd ezt, és úgy fogom elkészíteni ezt az anyagot, hogy a nemzeti jogszabályok ez kompatibilis legyen, jó lehet bizonyos tekintetben azokon egy kicsikét túllép. Amit a kommunikációról mondott Tyson asszony, maximálisan osztom. Én mindig is azt mondtam, hogy még 2010. februárjában, hogy a szakbizottságtól azt várom, hogy az eredményeim alapján ítéljenek meg. Hiszen mi végül is, önök is és én is a polgárok felé tartozunk elszámolással. A valóság az, hogy a legtöbb jogszabály, amin keményen dolgoztunk. Éppen csak most került jóváhagyásra. Három és fél év elteltével a legtöbb jogszabály még nem működik, pedig gyorsan dolgoztunk, és az amerikaiak is gyorsan dolgoztak. Együtt folytattunk benchmarking munkát, a Dodd-Frank törvény kapcsán például az Egyesült Államokban. De hát sajnos be kell látnunk, hogy a demokráciai, demokratikus folyamatok ennyi időt vesznek igénybe. Az idei év minden esetre döntő fontosságú, a legtöbb jogszabály, különösen a legfontosabbak 2013-14-ben lépnek hatályba, és ez a bank ágazatot alapvetően fogják érinteni a feltőkésítés, a felügyelet tekintetében, avagy a hitelminősítő intézetek tekintetében, a derivatíva kereskedelemben. Én elismerem, hogy ez egy rendkívül összetett terület, és én megértem azokat, akik úgy gondolják, hogy semmi nem történt, semmi nem változott a saját életükben. Nagyon fontos rávilágítani azokra a kérdésekre, amelyek az emberek mindennapjait érintik, és ezért említettem például az átláthatóságot, a bankdíjak kapcsán az alapvető számlavezetési díjakat. Ezek a polgárokat alapvetően érintik az ALDE nevében. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon köszönöm, hogy eljött a körünkbe ma délután, és szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok azért, hogy ilyen ambiciózus tervekkel vágott bele ebbe a feladatba, és ilyen makacsul, hogy úgy mondjam. Ennek eh, a háznak a támogatására mindig is tám- számíthat, mint korábban, de van néhány kérdés, amit fel szeretnék vetni, különösen a bankunióval kapcsolatosan elsősorban. A következőre gondoltam. Ez egy módszertani kérdés inkább. Az egységes bankszanálási alappal kapcsolatosan megemlítette a vonatkozó irányelvet az RRD-t. Gondolom a tanácsi verzióra gondolt, és ennek a javaslatnak vannak olyan elemei, amelyek véleményem szerint kellene, hogy szerepeljenek az SRM-ben is. Továbbra is így van, vagy pedig még minden kérdés nyitott a trialógusban, olyanok is, mint például a 8%-os bélin mérték. Aztán van még egy kérdésem és egy észrevételem. A kérdés, hogy amikor a szanálási alap közösségi szinten megszületik, akkor az érdekeltek figyelmét, véleményét figyelembe veszik-e egyfajta közösségi backstop megoldás keretében, és hogy lesz a vita ezzel kapcsolatosan a különböző intézmények között. Ami pedig a vezetőtestületet illeti, el kell különíteni a hatásköröket, úgy kell kialakítani sajátosan ezt a vezetőtestületet, ez nem mutathat átfedést a bizottsággal. Ezért kérdezem, hogy mi lesz a feladatmegosztás a bizottság és az irányító testület között, és a board, vagyis ez az irányító testület milyen szakértelemre támaszkodik majd az országok, a tagállamok szanálási hatóságainak a szakértelmére, vagy pedig a bizottságból merít szakértői bázist ez az intézmény majd. Végül pedig ugye a legfontosabb cél a betétesek védelme. Úgy gondolom, hogy ez a jogszabály rendelkezik minden lehetőséggel arra nézve, hogy ezt megvalósítsa, de hogyha elgondolkodunk azon, hogy például a betét garancia rendszerek hogyan járulnak hozzá a szanálási problémákhoz, vagy a bélinhez, akkor olyasmi jön majd létre, mint az FDIC az Egyesült Államokban, Ilyesmi már működik néhány EU tagállamban. A folyamatban lévő jogszabályalkotási folyamatban ezeket a szempontokat is figyelembe kellene venni. Köszönöm Ferreira az együtt végzett munkára vonatkozó kommentárját. Igen. A bank unióról szóló határozat és az SRM szövege bekerült egy olyan csomagba, ami a közös politikai állásfoglalásunkat tartalmazta tanácsi szinten. Csak azért technikai okokból és jogi szempontból cselekedtem így. De hát a vita az nyitott, és egyébként nem akarom a folyamatban lévő demokratikus munkát ezzel befolyásolni. Tehát nyitva marad a lehetőség, hogy hozzászóljanak az európai um, szanálási rendszer létrehozásával kapcsolatos véleményüket megfogalmazzák, és erre reakciót kapjanak a backstop a kapcsolatban. Azt javasoltam, és azt hiszem, hogy ezt egy parlamenti igényre reagálva tettem, hogy legyen egy európai szanálási alap, legalábbis az euróvezet számára amely egy magán backstopot tud jelenteni, hiszen szép lassan a bankok töltik fel pénzzel ezt az eszközt. És akkor lenne egy közpénzből finanszírozott backstop is, ez egy átmeneti megoldást jelentene, például mondjuk az ESM-en keresztül. Így láttuk tehát azt, hogy hogyan lehet ezt a backstopot használni de hogy valóban hogy fog létrejönni, ezt még nem tudom. Az viszont nagyon fontos, és meggyőződésem, hogy ez a legvégső lehetőség legyen. A célunk az, hogy jobban kormányzott, jobban feltőkésített és jobban felügyelt bankjaink legyenek, és sokkal kevesebb esetben kerüljön sor esetleges csődre. Konjunkturális vagy másokból kifolyólag persze előfordulhat mégis, hogy ilyesmire sor kerül, ezért fontos ez a rendelet, tervezet, és a felkészülés. Végül ez a backstop tehát főleg abból a célból jön létre, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy szükség lehessen arra, hogy ezekhez kelljen folyamodnunk. A miniszterek nagyon sokat vitáznak erről, és hát ez világos, hogy miért. Mindazonáltal el kell mondanom, hogy a bizottság az nem szanási hatóság, és nem is szeretne az lenni. Persze van egy bizonyos tapasztalata vagy szakértelme, különösen az államokhoz képest, és ezért átmenetileg akár játszhatja is ezt a feladatot, vagy ezt a szerepet. Almunia kolléga javasolt egy ilyen megoldást például, de a bizottság nem akar szanácsi hatósági szerepet játszani. Egy olyan intézményre van szükség, amely megnyomja majd a gombot szükség esetben. Egy olyan intézményre, amely képes arra, hogy gyorsan lépjen, és ha őszinte lehetek, akkor a jobb-rosszabb megoldások között átmenetileg még mindig az tűnik a legjobbnak, hogyha átmenetileg a bizottság látja, látja el ezt a szerepet. De hogyha más ötletük van, akkor dobják fel, és azt objektívan meg fogjuk vizsgálni. Egy szanálási tervet kell tehát adott esetben beindítani, egy olyat, amelyet a vonatkozó jogszabályok alapján a bank maga készítette el szag, maga számára. És hogyha az Európai Központi Bank meghúzza a vészharangot, akkor a bank, az illető bank ezt a tervet előkészíti, és utána a nemzeti hatóság, illetve az Európai Szanálási Hatóság megnyomja a gombot, azaz megadja a lehetőséget arra, hogy ez a terv életbe lépjen. Jelen pillanatban most így néz ki a terv. Az utolsó kérdés a betétesekre vonatkozó, ez egy rendkívül kényes és érzékeny kérdés. Emlékeztetnék például a ciprusi válságra, amely kommunikációs hibából kifolyólag óriási indulatokat keltett. A hasonló körülmények között nagyon fontos, hogy garantáljuk a helyzetet. És ezért támogattuk azt, hogy a betétesek esetében egy erősebb védelmet tudjunk létrehozni. A tanácssal még most is folytatjuk a tárgyalásokat. Tudjuk azt, hogy nagyon sok munka folyik ezzel kapcsolatban. A, olyan betétgarancia rendszert szeretnénk látni, ami hatékony. Még nem sikerült megállapodásra jutnunk e kérdésben a tanácssal, de az a fontos, hogy a DGS az hatékony legyen, és a betét garancia rendszer, amit létrehozunk, az hatékony legyen. Köszönöm kollégák, van még idő, 20 eh, percünk van négy felszólalóra, úgyhogy valószínűleg mindenkire lesz idő. Fabrizio Brasso úr következik az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm biztos úr önnek is, hogy eh, elfogadta a meghívásunkat, és eh, a ma délutáni előadását megtartotta. Az az úti terv, amelyet felvázolt a pénzügyi piacok stabilizálására vonatkozik, illetve megpróbál biztonságos befektetői környezetet létrehozni. Hogy az állampolgárok biztonságban tudhassák a bankokban a pénzüket. Gondolom nagyon nehéz évek vannak az ön háta mögött szakmailag. Sokkal inkább, mintha például egy kicsit olyan, mint a Titanic elsüllyedés után vállalta volna a tengeri biztonsági biztosságot. Ön is említette, hogy az út végére még nem értünk el, sok tennivaló el még előttünk. Van egy nagyon fontos kérdés, amiről érintőlegesen ön is említést tett, de ez engem részletesebben is érdekel. Beszélek most arról, hogy a banki intézményrendszernek a reálgazdaság követelményeihez kellene igazodnia. Mit gondol ön arról, hogy különbséget lehetne tenni a fiskalizáció, illetve a defiskalizáció között a legfontosabb hitelintézmények szempontjából, Beszélek most arról, hogy a reálgazdaságból merítenek ők bevételt, nem pedig a pénzügyi ágazatban végrehajtott ügyletekből. Ön is leszögezte a beszédében, hogyha a banki rendszer valóban a reálgazdaságnak az igényeit elégítené ki, például a KKV-k finanszírozási igényeit, akkor ez ahhoz vezetne, hogy stabilizálódnának a pénzügyi piacok, és természetesen ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a pénzügyi válság után bekövetkezett költségvetési válságot megoldjuk. Monsieur úr, köszönöm szépen ezt az értékelést a munkáról, amit együtt végeztünk a három és fél éven keresztül. Ez a titanikus hasonlat is találó volt. A világos, hogy az elmúlt két évben az euró eh, vonata majdnem kisiklott. Ennek oka volt az USA-ból tovább gyűrűző pénzügyi válság, a bankok gyengesége sok európai tagállamban, illetve a nem egészséges kapcsolat a bankok és az államadóság között, túl sok államadóság de az euróvezet jó kormányzása Jacques Delors tíz évvel ezelőtti ajánlásai ellenére, amikre egyébként nagyon jól emlékszem, tehát mindezek dacára majdnem kisiklott a vonat. De ismerjük el, hogy nem siklott ki. Az európai vezetők, az Európai Központi Bank és nagyon sok bal és jobboldali kormány bátorságának következő, következtében, akik a megfelelő intézkedéseket meghozták. Na, legjobb, hogyha a vonatok esetében, hogyha a sínek azok párhuzamosan futnak, ugye? És most uh, itt állunk, egy kicsit törékenyen, kicsit lassan, de újból elkezdett elindulni ez a vonat. Nagyon sok eltökéltségre és éberségre van szükségünk, hogy megtartsuk az állampolgárok bizalmát. Ez az egyik legfontosabb dolog. Az európai beruházók bizalmát is meg kell tartani, ezért nagyon fontos, hogy amit mondunk, azt utána hajtsuk is végre, és hogy amit tervezünk, az utána működjön. Mindenki mindent megtesz, hogy a ö, hitelállományát kordában tudja tartani, az európai eurózóna beli államok a költségvetési politikáikat is összehangolják, a pénzügyi piacokat megpróbáljuk egységes alapokra helyezni, és hogyha ez sikerül, akkor a túlzott szigorral nem korlátozzuk, nem fogjuk vissza a beruházásokat, és megindulhat újból a növekedés. De hát nagyon sok mindenen kell változtatni ahhoz, hogy ez a növekedés és a versenyképesség egész Európában beinduljon. De hát folyamatban van a munka. És Bertolt úr emlékeztetett még arra is, hogy defiskalizálni kell a cégektől érkező bevételeket, és ugye mögött a gondolat mögött van valami, amit igazából meg tudok érteni, de azért el kell ismerni azt is, hogy a jog jelen pillanati helyzete szerint a fiskalitásra vonatkozó a hatáskörök azok az államhoz tartoznak, a tagállamokhoz tartoznak. Én, mint belső piaci biztos, 28 különböző adórendszert látok, és különböző adóalapot ugyanazon az egységes belső piacon belül. Például a környezetvédelmi adó, vagy az áfa esetében óriási különbségek vannak, vagy a pénzügy, vagy ö, tranzakciós adó. Nagyon nagy különbségek vannak. Lehet, hogy bizonyos esetekben egy kicsit a a egyhangúság kívánalmán túl kellene lépni, és a többségi döntéseket hozni, így távolabbra tudnánk jutni, és gyorsabban tudnánk haladni, különösen az euróvezeten belül. De hát, időközben a kis és középvállalkozások védelmében mit teszünk? És Tajani úrral együtt kell működnünk e területen, A KKV-k egy külön eset. Nagyon fontos, hogy átláthatóság a számviteli standardokon belül is nagy mértékben megvalósuljon, hogy a prudenciális előírások a KKV-knak hitelező bankok számára ne legyenek annyira szigorúak, mint a nagyvállalatoknak hitelező bankok esetében. Tehát mindenféle lépéseket teszünk annak érdekében, hogy felendítsük a KKV-k finanszírozásának lehetőségeit. A bankszektoron belül ezt így tettük például, de mondjuk a tőzsdepiacra való hozzáférése a KKV-knek, ez is egy érdekes lehetőség. Vagy például a hosszú távú befektetésekkel kapcsolatos munkámban egy számomra érdekesnek tűnő ötlet, hogy legyen egy európai megtakarítási könyvecske. Hogyha sikerül ezt a vonatot, amit említettem, beindítanunk, és egy ilyen európai könyvecskét tudunk létrehozni, akkor azzal meg tudjuk egyszerűsíteni a KKV-k európai szintű finanszírozását. Ilyen és ehhez hasonló proaktív ötleteink vannak tehát. Három kérdésre van még időnk. Sánchez úr az SND részéről. Köszönöm szépen. Én is nagyon pozitívan értékelem azt a kezdeményezés csomagot, amelyet a bizottság mutatott be. Úgy gondolom, hogy ez nagyon pozitív, és az is, hogy milyen hozzáállással dolgozik ezen a biztos úr, illetve hogy eh, hogyan kezelik a pénzügyi piacok válságait, de vannak még olyan kérdések, amelyeken talán egy kicsit eh, eh, túlsiklott a beszámolójában. A parlament befejezte az első olvasatát ennek a jogszabálynak, és persze a nagy kérdés, a technikai kérdés a végrehajtása az irányelvnek. A bizottság hogyan kíván a parlamenttel együttműködni az első olvasat lezárásában? Tartalmi kérdésekben kellene előmozdítani a vitát, és hogyha van valamilyen mm, információja az utolsó szakaszsal kapcsolatosan, ez nagyon érdekelne engem. Ami pedig a jelzálog kérdést illeti, felvetették, hogy a bizottság készítene egy jelentést a magán személyek eladósodásáról. Ez is nagyon fontos kérdés, ezért nem csak a fogyasztói hiteleket, hanem a személyhiteleket is meg kellene vizsgálni ebből a szempontból. Még egy kérdésem volna, ez az utolsó. A strukturális reformokkal kapcsolatosan bejelentették ezt a kezdeményezést, nagyon várjuk, össze fog megjelenni, és szeretnénk, hogy ha megtudhatnánk, hogy a strukturális reformok a banki rendszer talpraállításához hogyan fognak hozzájárulni. Tisztelt Sánchez Presedo úr! Nagyon örültem a parlamenti szavazásnak, és köszönöm is önöknek. Ez az első európai közös keret az egységes piac szintjén az állampolgárok szempontjából és a jelzálók hitel tekintetében. De nagyon helyesen emlékeztetett egy olyan pontra, amely nem teljesen evidens. A tanács és a parlament nem ért egyet a végrehajtással kapcsolatban, az intézményközi megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. És ezért magyarázó dokumentumokat követelnek önök. Én megértem a parlament álláspontját, de az is fontos, hogy a tanács mozduljon, és hogy a kapocs meg legyen a két intézmény között. Sevoz asszony személyesen beszélt a litván pénzügyminiszterrel, aki a, tanács, a pénzügyi tanács elnöke, és én is pénteken és szombaton beszélgetéseket folytattam az illetékesekkel. Nagyon fontos elveket tart a parlament szem előtt, és azért muszáj megoldást találni. Nem szabad ennek a jelzálogról szóló nagyon fontos szövegnek az alkalmazását akadályozni, Úgyhogy én is teljes mértékben rendelkezésükben állok, rendelkezésükre állok, hogy a litván elnökség alatt megkönnyítsem a megállapodás megkötését a parlament és a tanács között a e kérdésben. A jelzálogról szóló szöveg tehát. Sánchez Presedo úr a felelősségre vonta fel a figyelmünket, hogy kiviseli a kockázatot. Általánosságban a pénzügyi termék fogyasztója, a termék fogyasztója viseli a kockázatot, de éppen ezért fontos, hogy őt nagyon pontosan tájékoztassák azokra a kockázatokra, amiket visel. Ezért egy nagyon szigorú képzésre, vagy oktatásra van szüksége a kliensnek, hogy konkrétan megtudja, hogy milyen kockázatokat rejt a termék megvásárlása. Ezt próbáltuk tehát a jelzálogokról szól szövegben lefektetni. Lulling asszony. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Nagyjából egy héttel ezelőtt egy javaslatot vezetett be a bizottság, amely a monetáris alapokat szeretné szabályozni. Ez egy nagyon fontos javaslat a pénzügyi szektor szempontjából, és az ágazat vegyes érzelmekkel reagált, és ez nem meglepő. Egyébként egyetértek önnel, hogy nem elég megkérdőjelezni a dolgokat, hanem megfelelő alapokat kell teremteni. Érdekelne, hogy önnek mi a véleménye azokkal kapcsolatban, akik változtatni szeretnének, mégpedig sokkal nagyobb mértékben, mint a, mint a jelenlegi szabályok írnak elő az AEKBV alapokkal kapcsolatban. Nem hiányzik már most sem a szabályozás, de vannak, akik sokkal tovább szeretnének menni. A konjunktúra idején a nagyon alacsony kamatlábak után most megváltozott a helyzet, és nagyon szigorú szabályokat akar az LKB e bevezetni. És ezért ezek az alapok abba a helyzetbe kerültek, hogy az eltűnés fenyegeti őket. Mi az ön véleménye tehát a helyzetről? Szeretném tudni, hogy mit gondol ezekről a bíráló hangokról, amelyek az önök javaslatait bírálják, illetve mit lehetne tenni annak érdekében, hogy tovább szabályozzanak egy olyan ágazatot, amelyet nagyon meggyengített a jelenlegi gazdasági kontextus. Szerintem itt nagyon fontos lenne megtalálni az egyensúlyt. Luling asszony, ha megengedi, akkor még a Sanchez Presedo úrnak mondanék egy mondatot, és utána visszatérek az ön kérdésére. A bank szektor reformját úgy készítettük elő, hogy a kockázatkezelést egy beruházási bank esetében válasszuk szét azok bankok esetében, akik ö, kereskedelmi bankok, illetve akik az emberek pénzét kezelik. Nem evidens a válságból sem, hogy a beruházási bankok, mint például Lehman Brothers, vagy a kiskereskedelmi bankok, vagy a nagy globális bankok voltak azok, amelyek kirobbantották ezt a válságot. Nagyon különbözőek az esetek, a konkrét esetek, és ezeket mind figyelembe kell venni. Én tiszteletben szeretném tartani a jelenleg létező sokszínűséget. Ez a sokszínűség, ez előny is. Van néhány nagy globális bank, de van négyezer kis takarékszövetkezet is Európában. Most pedig Luling asszony kérdésére. A pénzügyi stabilitási testület azt javasolta, hogy tiltsuk be az alternatív alapok működését, az úgynevezett színav alapokat. Ez volt tehát a szövegben. Én általánosságban a négy nagy ajánlást, IOSCO ajánlást követtem a párhuzamos bankszektorral kapcsolatban. Nem javasoltam azt, hogy tiltsuk be ezeket az alapokat. Két okból. Az első, hogy azt gondolom, hogy a célt, illetve azt a követelményt, hogy a stabilitás megvalósuljon, más eszközökkel is el lehet érni, mint a tiltás. Az jó kormányzás, az átláthatóság, a stabilitás, a 3%-nál nagyobb puffer ezek olyan eszközök, amivel ezt el lehet érni a tiltás helyett. És a másodikok, hogy ezek az alapok egy nagy gazdasági tevékenységi csoport forrásai, például Írországban látjuk, hogy mennyire jelentős szerepeket játszan, szerepet játszanak, és azért figyelembe kell vennünk, amikor javaslunk valamit, hogy ennek milyen gazdasági következményei lehetnek. Most önök előtt és a miniszterek tanács előtt is áll egy szöveg, amely konkrétan kezelné ezeket az alapokat, illetve az ő biztonságukat előmozdítaná egy elviselhető módon. Az összes problémát gyakorlatilag meg lehetne oldani azzal, hogy a rosszul feltőkésített bankokat vagy alapokat rendesen feltőkésítjük, és akkor ezzel ellenállóbbá válnak. Tehát ezek az alapok mégiscsak a gazdaság egy jelentős részét, alapját tekint, képezik. Úgyhogy tudom, hogy lépni kell, és ezért a, az árnyékbankolásról szóló közleményben én is konkrét javaslatokat fogyal, fogalmaztam meg, de ez nem a tiltás. tudom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ezek túl brutálisak, ezek az intézkedések, mások azt mondják, hogy egyáltalán nem eléggé brutálisak, de hát én a legészszerűbb utat próbálom megtalálni, amely ugyanakkor az átláthatóságot is biztosítja. Szomóza. Szomóza úr, köszönöm szépen. Az utolsó kérdés a, az egységes banki szanálásra vonatkozóan. A Biztos úr említette, hogy több tagállam nem kész elegendő hatáskörrel felruházni ezt a szanálási alapot. Nem tudom, hogy nem lehetne-e a szerződés módosítása nélkül megvalósítani ezt a szanálási alapot. ma A válaszom igen. Igen, úgy gondolom, a jogi szolgált véleménye alapján, amely egyébként a tanács jogi szolgáltával is konzultált, illetve az LKB jogi szolgáltával, hogy de lehetséges ezt az európai alapot, illetve az európai szanási mechanizmust létrehozni a szerződés módosítása nélkül, akkor, hogyha a jelenlegi szerződés 114. cikket veszük jogi alapnak. Ez egy megbízható jogi alap lenne. Ezt mondtam is a beszédem elején. De ez azt jelenti el, hogy ez a végleges, ideális megoldás, hogy ezt majd nem lehet javítani? Nem. Legyen működőképes a lehető leggyorsabban ez a szanálási rendszer, mert akkor fel leszünk készülve minden válsághelyzetre, és akkor utána tudunk majd egy ö, csődöt rendesen kezelni, és akkor utána, akkor amikor egy vasárnap délután semmi más fontos dolgunk nincs, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy megváltoztassuk ezt a jogi alapot. De egy integrált alapokon létrehozni egy ilyen ö, szanálási alapot, az lehetséges ezen az alapon is. Hogyha Egyébként majd kívánatosnak tartom, a szerződést megváltoztatják, mert egyébként ez elősegíteni az euróvezet működését, akkor lehetséges, hogy olyan rendelkezéseket kell majd belevenni, amelyek ezt a mechanizmust javítják, ennek a működését hatékonyabbá teszik. teszik. De már létezik az ESM egy kormányközi megállapodás alapján, egy korlátozott rendszer alapján, ez is válhatna a későbbiekben mondjuk az Európai Szanálási Hatóság. Nekem mindegy, csak legyen egy működőképes rendszerünk. Vonjuk le a következtetéseket a módbeli nehézségekből, és készüljünk fel arra, hogy sürgősségi módon segítünk a bajba jutott bankoknak. Úgyhogy együtt döntünk. Igent válaszok tehát az ön kérdésére, és igent arra a gondolatra is, hogy ez a rendszer, amely majd 2014-től működésben, ha önök is úgy akarják, mert nekem nincs lehetőségem megakadályozni, és nem is akarok megakadályozni egy megállapodást. Tehát, ha, hogyha ez megszületik, akkor meg lesz a második pillérünk, mégpedig szerződés változtatás nélkül. Kedves biztos úr és kollégák, azt hiszem, hogy ez az eszmecsere azt mondja számunkra, hogy mi elvégeztük a munkánkat. Megtettük a szükséges változásokat a Lehman Brothers összeomlása után, igyekeztünk a rendszert stabilabbá és biztonságosabbá tenni, de úgy gondolom, hogy számos kérdés arra utalt, illetve afelé azt mondatja velünk, hogy a tagállamoknak kell számos dolgot megtenniük és felvállalni a felelősséget a megfelelő jogszabályok megalkotása terén. A média megkérdezett, hogy eh, egyes jogszabályok mikor lépnek hatályba. 2014-ben vagy 2015-ben, erre én azt mondom, hogy igen, eddigre kell elvégezni a munkát, de semmi nem indokolja, hogy ezt nem lehetne előbbre hozni, annak érdekében, hogy a piacokat biztonságosabbá tegyük. Köszönöm a biztos úrnak a támogatását, a részvételét, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt ez az eszmecsere.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 Okay, I'm going to make a start because I see that... Kezdjük, mert itt vannak a jelentéstevők és a legfontosabb árnyék jelentéstevők is, akik úgy döntöttek, hogy ide fáradnak. A következő napirendi pontunk, tehát a természet és ember okozta katasztrófák biztosítása. Terró úr az előadó, meg is adom neki rögtön a szót az első eszmecsere bevezetéséhez, és utána az árnyék jelentéstevő kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy megindíthatom, bevezethetem a vitát ebben a nagyon vitás kérdésben, hiszen mindannyiunk feladata, hogy biztosítsuk a polgárok jólétét és a vállalkozások számára a megfelelő környezetet. Nagyon fontos, hogy ezt az egyensúlyt megőrizzük, erre odafigyeljünk. A kérdés az, hogy az EU mit tehet hogyan teremthet hozzáadott értéket ezen a területen a polgárok javára. A biztosításhoz testre szabott termékekre van szükség, amelyek figyelembe veszik a helyi körülményeket, és mindenre figyelemmel a helyi keret szerintem alkalmasabb az EU-s szintű kezelésnél de nem feltétlenül. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy egy uniformis jellegű megoldás nem feltétlenül a legjobb. Nyitottnak kell lennünk a legkülönfélebb javaslatok előtt, és reméljük, hogy az EU legalább bizonyos információcserét kezdeményez és bonyolít le. Ez egy komoly kihívás, hiszen számos baleset jellegű esemény következhet be, és ezeket nehéz előre megjósolni. Én kíváncsian várom a különböző politikai frakciók ezzel kapcsolatos véleményét. Langen úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsikét azt hiszem, hogy a részleteket intenzívebben meg kéne vizsgálni. A zöld könyvvel az Európai Bizottság megkísérelte a három területet, a biztosítást, a prevenció és a tudatosítás a természeti és az ember által okozott katasztrófák esetében kezelni. Itt egy olyan megközelítésről van szó, ami nem minden tagállam esetében megfelelő. A polgárok számára folytonos kockázatot jelentenek a természeti katasztrófák, éppen ezért működőképes biztosítási rendszerekre van szükség a tagállamokban. Például a legutóbbi súlyos németországi árvíz bizonyos eredményeket is hozott, nevezetesen, hogy a korábbi évek árvízek másféle kockázatot jelentettek. A most érintettek arra törekedtek, hogy a vállalatok számára, különösen a KKV-k számára kisebb a kockázat, hiszen megfelelő elő vagy óvintézkedéseket tudtak hozni, a polgárokat sokkal súlyosabban érintette, és itt például a polgárok kezdeményezésére megakadályozták egy gát megépítését. Véleményem szerint tehát arra kell odafigyelni, hogy a polgárok saját kezdeményezése ne bírtsa meg a rendszer. Saját kezdeményezéssel sokkal többet lehet elérni, mint az állami lépésekkel. Éppen ezért a zöld könyvvel kapcsolatosan én azt mondanám, hogy ne hozzunk olyan intézkedéseket, amelyek végül is nem vállalhatók fel a polgárok számára. Deckendorf egy dunai, dunamenti város esetében a lakóépületek egy harmada kötött elemi kár biztosítást kétharmad nem. Tehát valamit kéne tenni, hogy itt a saját gondoskodás, a saját felelősségvállalás megvalósuljon egy akár minimum biztosítás révén, vagy felelősségbiztosítás, vagy más módon. Ugyanakkor viszont a zöld könyv rámutat arra, hogy a bruttó nemzeti termék hány százalékát érintik az ilyen katasztrófák. Dániában és Litvánia esetében például például a viharkárok kiemelkedően magasok. Ez érthető, hiszen általában gyakoriak a viharok, vagy Görögországban a földrengés, Csehországban, Bulgáriában, Romániában és Ausztriában az árvíz. Tehát a mm, fennálló kockázatok nyilvánvalóan eltérő módon oszlanak meg az egyes tagállamok között, tehát ezeket a sajátosságokat is meg kell vizsgálni. ami a környezeti felelősségvállalás, a felelősségbiztosítást illeti, ezt is meg kell vizsgálni, az, a nukleáris erőművekkel kapcsolatosan is meg kell vizsgálni a felelősségbiztostást, illetve környezeti károkozás kapcsán, gondoljunk itt a mexikói öbölben bekövetkezett katasztrófára, Itt egyébként utáni kell a biztosítás közvetítésről szóló irányelvre is, és a témát érdemében kell eh, kezelni. Itt nem tudunk elkezdeni egy egységes piacot, eltérő gondolkodásmódra van szükség, a felelősség biztosítás kapcsán, a téma megítélése kapcsán, és úgy gondolom, hogy a zöld könyvet, ami megelőzi a fehér könyvet, úgy kellene kezelnünk, hogy ezeket a szempontokat ne hagyjuk figyelmen kívül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Baldin úr. Köszönöm szépen. Én szeretném megragadni az alkalmat, és horvátul szólnék hozzá, és köszönöm a bizottság minden munkatársának, aki lehetővé teszi a horvát tolmácsolást. Remélem, hogy jól hallják, jól tudják követni a tolmácsolást rendben. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Azzal kezdeném, hogy ez a bizottsági zöld könyv kiváló kiinduló pont a jelentés számára. A zöld könyv a jelenlegi helyzetet vázolja fel, és bizonyos megoldásokat is javasol, annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzeten javítani tudjunk Európában, ami a természeti katasztrófákkal szembeni biztosítást illeti. A jelentés kapcsán elmondanám, hogy megfelelő tájékoztatással kell szolgálni a polgárok számára, hogy megfelelően tudjanak választani. A zöld könyv pontosan erről szól, és szerintem jobban kéne ezt az elemet, ezt a szempontot hangsúlyozni. Erről kellene részletesebben vitatkozni, ami a kötelező biztosítást illeti, illetve a biztosítási csoportokat is meg kéne vitatni, az összevont biztosításokat. Ez azt hiszem, hogy egy jó kompromisszumot kínálhat a vállalatok, illetve a magánszemélyek számára is, valamint a biztosítók számára. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni az egyes érdekelt felek között, hiszen enélkül nem tudunk előrelépni ezen a területen. Köszönöm szépen! Köszönöm, és akkor el kell mondanom, hogy a tolmácsolás kiválóan működött, hiszen kiváló tolmácsaink vannak. Tovalsz úr az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönet a bizottságnak a zöld könyvért, illetve a jelentéstevő bevezető szavaiért. A természeti katasztrófák, illetve az emberek által okozott katasztrófák nagyon sajnálatos események Európában, épp úgy, mint másutt a világban. És a zöld könyv megállapítja, hogy az ilyen jellegű katasztrófák egyre gyakoribbak. A globális felmelekedés fokozottan vált ki ilyen katasztrófákat, tehát ezt is figyelembe kell venni, amikor a biztosításokról beszélünk. Mielőtt azonban erre ráterünk, sajnos más intézkedésekről is szót kell ejtenünk, így például a biztosítást. A zöld könyv áprilisban jelent meg, nyáron rendkívüli árvizek sújtották Közép-Kelet-Európát, Ausztriát, Cseh köztársaságot és Németországot. És a legsúlyosabb az 1930-as belgiumi és Németország Pappenheimi árvízhez képest ezeknek a az, ez által okozott, az idei árvizek által okozott károk ugyan kisebbek, de mindenféleképpen foglalkoznunk kell ezzel szélsőséges időjárási viszonyok szemtanúi lehetünk az elmúlt évek során súlyos telek, illetve komoly esőzések nyaranta. És az emberek általában alul becsülik a természeti katasztrófák kockázatát, úgyhogy realistábbaknak kellene lennünk, más esetekben viszont kevésbé pessimistának. A szélsőséges időjárás viszonylag új keletű jelenség, ugyanakkor viszont alábecsüljük ennek a hatását, és nem tudatosítjuk az emberekben ezeket a hatásokat és ebből következően a biztosítás kérdése is sokkal nehezebb. Ami a kötelező biztosítást illeti, ezt a zöld könyv felveti, egyelőre nem tudtam megvizsgálni, hogy az egyes tagállamok hogyan kezelik ezt a kérdést, hogyan működnek a nemzeti rendszerek, de minden esetre számos érdekes kérdést felvet, tehát például az elbai németországi segélyezés, vagy mentés mennyire működött. Ugyan észszerű a biztosítási költségeket összevonni, de ez az egyének, illetve a hatóságok szempontjából is számos kérdést felvet, tehát miután az árvíz sújtott a területeken eltérők a viszonyok, ezért a probléma is fogosabb. Hogyan lehet megakadályozni az árvízkárokat, hogyan lehet megfelelően védeni a folyókat. Fontos, hogy megfelelő óvintézkedéseket is foganatosítsunk, ezzel megakadályozva az árvíz okozta károk miatti költségeket. Az is figyelembe veendő, hogy a lakosság bizonyos hányada nem lenne kész kötelező biztosítást kötni. Tehát itt nagyon fontos, hogy milyen biztosítási rendszert alkotunk meg. Felmerül a kérdés, hogy ez európai szintű legyen-e, vagy csak tagállami szintű most itt csak az első eszmecserére kerül sor, most további részleteket nem kívánnék itt feszegetni. Már eddig is azt hiszem, hogy eléggé provokatív voltam. Úgyhogy eh, kíváncsian várom Finn barátunk további munkáját, és eh, remélem, hogy finnül még szót válthatunk erről a témáról. Köszönöm. Igen, jó, hogyha provokatívak vagyunk, mert akkor így eh, lendülhet tovább a vita. Gigold úr. Gigoldul. én engem mindig meglep először is, hogy a finnek mit gondolnak provokatívnak, azért a németeket egy kicsit erősebben kell provokálni, hogy mi ezt provokációnak vegyük, kedves kolléga. Először is elmondanám, hogy nagyszerű horvát nyelvet hallani itt ebben a körben Üdvözlöm a horvát kollégát. Minden esetre tartalmilag még nem alakult ki a közös álláspont a frakción belül, minden esetre vannak alapvető kétségeim ezzel a témával kapcsolatban. Azt is megemlítette Dene Langen korábban, hogy ebben a kérdéskörben nagyon nagy az úgynevezett erkölcsi kockázat problémája. Ez azért merül fel, mert ha alul biztosítottak az érintett vagyontárgyak, akkor mindig megvan az a veszély, hogy a politikai közösség azután kártalanítja azokat, akik nem biztosították a vagyontárgyaikat. Sokszor találkozunk ezzel Németországban, mert nálunk a természeti katasztrófák a nemzeti egység pillanatai, amikor átérezzük mások szenvedését. Ezért nagyon nehéz merészkedni, megszólalni az károsultak megmentése ellen. De ezzel kifogjuk a biztosítók, illetve biztosítás szükségességének hangsúlyozása vitorlájából a szelet, és a két szélsőséges álláspont között, vagy legyen az egyik szélsőség a kötelező biztosítás, hogy elkerüljük a károsultak mentésének problémáját, a másik szélsőség között, amikor azt mondjuk, hogy legyünk szolidárisak, és ne zárjuk ki a közösségből azokat, akik olyan területen élnek, ahol lehet, hogy érzvezetek óta nem él ember, ezért nagyon drága a biztosítás. Tehát egyfajta szolidaritást akarunk tanúsítani a biztosítás támogatásával, vagy pedig azzal, hogy előírjuk, hogy a biztosítóknak elérhető áron kell biztosítaniuk a biztosítást, amit aztán azok fizetnek meg, akik nem ezekben a térségekben élnek. A harmadik opció pedig az, hogy elfogadjuk, hogy mindig is lesznek eh, károsult mentések, hogy a politikusok meg tudjanak jelenni a kamerák előtt a kellő pillanatban. Tehát egy szóval nem könnyű megoldást találni, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindenkire egyelőképpen ráélő megoldást fogunk találni Európában ezekre a kérdésekre. És ahogy hallom a bizottság érvelését, felmerül bennem a kérdés, hogy mennyire szükséges és a szubszidiás szempontjából mennyire indokolt egy ilyen egységes megoldást alkalmazni. Nem vagyok meggyőződve erről, ezt el kell mondanom és nagyon nehéz a megfelelő egyensúlyt kialakítani. Magában a közleményben, ahogyan az a jelentéstevő is említette, közvetlen megoldási elképzelések szerepelnek arra vonatkozólag, hogy Európának hol lehet a hozzáadott értéke. Kutatás, tapasztalat, legjobb gyakorlatok megosztása ezen a területen, ezeket említi a jelentés, illetve azt, hogy milyen stratégiával lehetne biztosítani a határokon átnyúló kockázatok koordinált kezelését. Nagyon fontos, hogy a tagállamok között legalább nem erüljön fel az erkölcsi kockázat, hogyha egy tagállam elkezd védekezni például egy árvíz ellen, akkor lehet, hogy a másik szomszédos tagállamot még súlyosabban érinti ez Hollandia, Németország között például a Rajna esetében volt ilyen kérdéskör. Európa akkor lép be a képbe, amikor a verseny helyzet kérdése felmerül. Vannak országok, ahol felmerül a, az atom energia előállító létesítményeknek a biztonságos mi volta. Ez önmagában egy ilyen katasztrófa nem feltétlenül természetesen nem merokozta katasztrófának minősül, de ilyenkor érvényesíteni kell az európai dimenziót. Úgy gondolom, hogy a munkánk, amelyet Jean-Paul Bezé kollégám fog vezetni, ő sajnos nem tudott ma eljönni. Olyan munka lesz, amelyben mindig meg kell vizsgálnunk nagyon alaposan, hogy valóban van-e mindenkire egyaránt vonatkozó megoldás, hogy hogyan érvényesíthető a szubszidiaritás egy ilyen közös megoldásban. Nagy kíváncsisággal tekintek az elébe, hogy a bizottság világosabban kifejtse, hogy európai szinten milyen intézkedéseket kell tenni, és hol jelentkeznek a különböző érték megítélések, már, mint a, már ami a szolidaritást illeti, illetve hogy elképzelhető-e, hogy minden tagállamra, mind a 28 tagállamra egyaránt rá illő megoldást fogunk találni. Nekem megvannak a magam kétségei, de a bizottság talán ezeket eloszlatja majd a következő felszólalásában. Kemal úr, Ashley Folt nevű ben beszélek, ő az árnyék jelentéstevő ebben, nálam vannak a feljegyzései, úgyhogy megpróbálok mindent elmondani, anélkül, hogy túl provokatív lennék, eltekintve most a német provokatív definíciótól. Beszéltünk az adekvát eh, mi voltáról az ilyen intézkedéseknek, de ami a Zolt könyvben szerepel, illetve a bizottsági javaslatban a kötelező biztosítással kapcsolatban kétségeket vet fel. Költségei lehetnek, illetve költségfelmérések és konceptuális kérések is felmerülnek, hogyan lehet indokolni ezeket az intézkedéseket, hogyan lehet kötelezni a fogyasztókat a biztosításokra, amikor a családoknak egyébként is korlátozottak az erőforrásai a kollégáim már kifejtették kétségeiket, ezekkel is egyetértek. Például, hogyha egy katasztrófa a területen a biztosító megjelenik, de nemzeti szinten kell ezt a problémát megoldani, akkor ahogy ezt kollégák elmondták, ilyen problémák mindig felmerülnek. Például mi történik, hogyha az árvisültött a területeken továbbra is építkezések folynak. Végső soron a tagállam fizeti meg a katasztrófák árát, nem az egész EU. Ezért a biztosítások harmonizálására kell törekedni, hogy a fogyasztók szempontjából egyszerűbbek legyenek az eljárások, illetve a kockázatok megfelelő kezelése biztosítható legyen, valamint a megelőzés. Fox úr ennyit szeretett volna velünk megosztani a feljegyzései szerint. Okay, um, Mr. Langen, I think... Langen úr szeretett volna még röviden szólni még egyszer? Igen, elfelejtettem valamit, a konzultációs eljáráshoz tartozik, és szeretném, hogyha a bizottság állást foglalna. Júniusban zárult le a konzultáció, és itt most különös tekintettel említem azokat a jogi kérdéseket, amik ott felvetődtek, és hogyha a bizottság szólna arról néhány szót, hogy, a, hogy egyes tagállamok nem akarnak ebben a folyamatban részt venni. A bizottság képviselői itt vannak, úgyhogy majd megadom nekik is a szót. Én a vitát nagyon érdekesnek tartottam. Én ugyan nem olvastam a zöld könyvet, de úgy gondolom, illetve nekem is lennének kérdéseik, hogy itt hogyan hidaljuk át a hiátust? Van-e egyáltalán esély a hozzáadott értéknek? Vannak ugyanis bizonyos katasztrófák, amelyekkel, amelyekre nem lehet biztosítást kötni. Most nem tudom, hogy a bizottság ezekre gondolt-e, ha valaki ezt ki tudná bővebben fejteni, illetve reagálna az elhangzott kérdésekre. Vannak-e ilyen hiátusok, itt arról beszéltünk, hogy a piacot, piaci helyzetet javítsuk, hogyan lehet, mit értenek ez alatt. thank you very much. Köszönöm szépen. Nos, először jelentem meg most a szakbizottság előtt Elnézést, hogyha néhány kérdésre nem eléggé szisztematikusan válaszolok. Lukács Bertel vagyok, a piaci főigazgatóságon dolgozom, az a biztosítási és nyugdíj osztályon. Mi készítettük elő a zöld könyvet, különböző szolgálatok állították ezt össze egyébként, részt vett benne az igazságügyi, a környezeti, az egészségügyi, a gazdaság és az adóügyi főigazgatóság is, és más szervezetek is. Megpróbáltuk alapvetően elérni azt, hogy tudatosabbak legyenek az állampolgárok egy olyan kérdéskörben, ami egyre relevánsabbá válik Európában a természeti és ember által okozott katasztrófák ügyében. A zöld könyvben megpróbáltunk egy kicsit provokatív kérdéseket felvetni, némileg pedagógiai megközelítésben. Megpróbáltuk, hogy az Unió lépéseket tegyen ebben a tekintetben. Úgy látjuk, hogy több tagállamban alul biztosítottak a kérdéses vagyontárgyak. Ugyanakkor több tagállamban elmaradottabb a helyzet, mint másokban, tehát tanulhatunk egymástól. A zöld könyvnek pontosan az a célja, hogy terjessze a legjobb gyakorlatokat, illetve hogy megértesse minden érdekeltel, hogy milyen területeken léphet fel az Európai Unió uniós szinten. Ami a konzultációt illeti, júliusban történt ez, most értékeljük az a kapott válaszokat. Eddig 65 választ kaptunk különböző érdekeltektől, tagállamoktól, nemzeti parlamentektől, fogyasztói szervezetektől és az, a biztosítási iparák képviselőitől. A válaszok tudomásom szerint nem sokára nyilvánosságra kerülnek a weboldalunkon, és az értékelésünket is közé fogjuk tenni. 65, you said. 65 választ említett, ugye? Jól emlékszem. Nem 75 és hányan válaszoltak. Mikrofon nélkül beszél a felszólaló. Elnézést, ha jól emlékszem, a biztosítók, viszontbiztosító társaságok, brókerek, illetve kárfelmérő vállalkozások reagáltak, illetve tagállami parlamentek, kormányszervek, illetve fogyasztói szervezetek. Rendben. Remélem ez azért bizonyos kérdésekre választ ad. Hogyha valakinek van kérdése, akkor a bizottság képviselőjéhez írásban is elküldheti. Üdvözlöm Önt, mivel most először van itt, ezért láthatja, hogy nem olyan szisztematikusan épülnek fel a mi vitáink sem, de hát ilyen a politika. Kérem az előadót, hogy még egyszer vegye magához a szót, hogy elmondja, hogy hogyan léphetünk tovább ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Köszönöm, elnök asszony! Nagyon érdekes és nagyon bátorító volt, hogy hallhattam a kollégák észrevételeit. Nagyjából megfeleltek annak, ahogyan én gondolkodom erről a témáról, és egymásnak sem mondtak ellent. Ez a jövőbeli együttműködéssel kapcsolatosan jó jelzés. A jelentés készítése során be fogom építeni ezeket az észrevételeket a dokumentumba. Bizonyos vagyok abban, hogy a konszenzust ki fogjuk tudni alakítani, és mindenki elégedett lesz. Az elnök asszony október 14-éig kell benyújtani a jelentéstervezetet, csak hogy pontosítsam az ütemezést. A konzultációs anyagokhoz a bizottság most erősítette meg, hogy hozzáférést kapnak majd. A módosítókat október 22-ig lehet benyújtani. 25-26-án, november 25-26-án foglalkozunk majd a módosítókkal, és december 17-én szavazzunk, és az első februári plenáris ülés elé kerül majd végszavazásra ez a jelentés. Köszönöm szépen a felszólalók felszólalásait a jelentéstevőknek és a bizottságnak is, és szeretnék tovább lépni a következő véleménytervezetre. Úgy látom, egy kicsit előre haladtunk, illetve van még időnk, 10 perccel előre szaladtunk. Körülnézek, hogy a jelentéstevő itt van-e már, de még nem érkezett meg, úgyhogy várnunk kell egy kicsit. Is an opinion, is it? Yes. We have our shadows. Az árnyékelőadók itt vannak, ha jól látom, nem, de egy van. Sven sincs itt, de itt van elnézés, csak átült egy másik székre, hogy összezavarjon. Tehát egy jelentéstevő, illetve a jelentéstevő hiányzik, néhány percet. szünetet tartunk addig, amíg megérkeznek, de senki nem menjen nagyon messze. Mert ilyenkor nagyon nehéz aztán vissza trombitálni mindenkit a terembe. Mivel ilyen szépen haladtunk, ezért szeretném, ha időben le is zárhatnánk az ülést. Minden esetre szeretnék mindenkit kérni, hogy próbálja meg elérni, hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő megjelenjenek. Igen, ez a mai utolsó napi rendi pontunk. We cancel these two, that's right.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 mi Egy kicsit előre szaladtunk öt perccel. Most várunk Bertó úrra, csak hogy tudják, hogy hol tartunk az üléssel. les shadows sont là. Úgy látom, hogy megkezdhetjük a következő tématárgyalását, tárgyalását, hiszen megérkezett a, az előadó. Mint említettem, a legfontosabbak az árnyék előadók itt vannak, akik majd a munkát elvégzik a dosszéval kapcsolatosan, úgyhogy ők jelen vannak, Bertó úrra tekintek. Talán valaki megkérhené, hogy előre fáradjon a terem hátuljából, és itt foglalja el a méltó helyét a polpitoson. Sok nyelven beszélek, németül, franciául és egy kicsit törökül, de olaszul sajnos nem. You're leaving, but you're one of my shadows. Don't leave. <laughs> okay. Oui, c'est ça. Um, uh, Elnézést, egy kicsit előre haladtunk a munkával, ezért meg is várakoztatott minket, tudom, hogy nem a saját hibájából, mi szaladtunk előre a bizottsági eszme cserével. Az előirányzott idők mindig csak információs célral szerepelnek a napirenden, ezt most megismételném, de nem ez a lényeg, hanem hogy megadom önnek a szót, kérem, hogy mutassa be a véleményét. Signora Presidente, innanzitutto mi scuso per tutto quello... Elnök asszony, engedje meg, hogy elnézést kérjek azért, amit majd mondani fogok. Most van az első alkalom, hogy európai képviselőként ilyen munkát kaptam, ilyen megbizatást, úgyhogy biztos lesznek benne kisebb-nagyobb hibák. Én kértem elnézést, hogy előre szaladtunk, lehet, hogy önnek kellett volna várnia, nem akartam lelkismeret furdalást előidézni az ön lelkében. fatto anche nella stesura del mio testo. in én arról beszéltem, hogy esetleg a dokumentumban is előfordulhatnak hibák a tapasztalatlanságom miatt, de azokat a témákat illetően, amelyekről nekem most véleményt kellett készítenem, a következőket tudnám elmondani. A téma a munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből. Megvizsgáltam a különböző pénzügyi eszközöket, amelyek itt kihasználhatóak, és az elképzeléseimet a dokumentumban vázoltam fel. Azt vizsgáltam meg, hogy a munkavállalók hogyan vehetnek részt a vállalatok finanszírozásában, az a vállalati tőke jegyzése, illetve a vállalat által kibocsátott kötvények jegyzése, munkavállalói kötvények jegyzése révén. Nem arról van tehát szó, hogy a vállalatok ügyét tekintjük elsődlegesnek, hanem most a munkavállalók szempontjából vizsgáljuk meg a kérdést, hogy például milyen adó kedvezményeket kaphatnak a munkavállalók ilyen befektetés esetén. Egy másik pénzügyi elszámolási módszer a fizetésekhez kapcsolódik. Ilyenkor a munkavállaló fizetését részben részvényekben adják ki, amelyeket erre a célra bocsátott ki a vállalat. Ez is az adókedvezményekre, ez is adókedvezményekre ad lehetőséget, ami segítség lehet a vállalkozás számára. A vizsgált kérdéskör tehát az, hogy a munkavállaló nettó jövedelemként mennyit kap ezekből az eszközökből, és hogy ez milyen lehetőséget jelent a vállalkozás számára. Mindez függ a részvény tényleges értékétől, attól, hogy ezt a vállalat vagy a piac hogyan értékeli. Különböző paramétereket kell figyelembe venni az adóvonatkozások boncolgatásánál, és persze a határokon átnyúló jeleget is meg kell vizsgálni. Van egy olyan rendszer is, ez is egy lehetőség, amit EFP-nek neveznek. A válság időszakában ez olyasmi, amit talán érdemes megfontolni. Ezzel az eszközzel a korábbi elbocsátott munkavállalók számára lehet megkönnyíteni a helyzetet. Olyanokról beszélek, akiket esetleg a válság miatt bocsátottak el, és az ő újrafoglalkoztatásukat lehetne finanszírozni az ilyen eszközökből, amennyiben a vállalat egyértelműen kötelezettséget vállal arra nézve, hogy ezeket az összegeket az elbocsátott munkavállalók újrafoglalkoztatására kell fordítani. Persze meg kell vizsgálni, hogy milyen kockázatvállalási szempontjai vannak ennek a megoldásnak. Például a hitelminősítő ügynökségek vagy a hitelintézetek is szerepet kapnának ezekben a folyamatokban ők értékelnék a kibocsátott részvényeket, kötvényeket, értékelhetnék az ezekben megtestesült kockázatot, és persze különbség van a tőzsdei és nem tőzsdei vállalkozások között, mondjuk a kis vállalkozásokról, kis és középvállalkozásokról beszélek például, egy tőzsdén jegyzett vállalkozás által kibocsátott kötvényre sajátos jogszabályok vonatkoznak, hiszen akkor ez már piaci pénzügyi eszköznek minősül. Én nagyjából ennyit szeretnék elmondani erről a javaslatról. Nagyon kíváncsian várom a kollégák véleményét. Akkor most következnek az árnyék előadók, de ha jól tudom, akkor bizonyos tekintetben ezzel a jelentéssel kapcsolatosan kizárólagos illetékességünk van, az adóöszönzőkről van itt szó, a KKV-król. Tehát ezek mind olyan területek, amelyek eh, a mi hatáskörünkbe tartoznak. Tehát akkor az árnyék előadóké a szó most, akik majd segítik a vélemény kidolgozását. Klíva asszony elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni először is Bertó úr munkáját ebben a nagyon fontos témában, munkavállalói részvétel a vállalatok jövedelméből vagy bevételeiből. Az elmúlt években számos csőd, felszámolás szemtanúi voltunk, és ez felvetette a szükségességét annak, hogy a vállalatok irányításában, vezetésében, illetve nyerességében fokozzuk a munkavállalók részvételét. A munkavállalói részesedési rendszerek az európai szinten is támogatandók. Egyfajta európai keretet kell létrehozni, ami bizonyos vezérelveket rögzít, és kölcsönösen elismeri Európában a különböző munkavállalói részesedési rendszereket. Üdvözlendő, hogy az Európai Bizottság előre lépett, és egy homogénebb rendszert kíván kialakítani. Bányi biztos úr ígéretet tett az egyik meghallgatásunk során tavaly erre vonatkozóan. Egyetértek az előadóval abban, hogy hosszú távon kell az elképzeléseket figyelembe venni, illetve az önkéntesség is nagyon fontos. Nyitva kell hagyni a lehetőséget a munkavállalók számára, hogy csatlakozni kívánnak -e ilyen rendszerekhez vagy sem. Fontos, hogy a tájékoztatás, a költségvetési politika ösztönzőire irányuljon, Ezeket meg kell ismertetni a munkavállalókkal és a szakszervezetekkel, és fontos biztosítani, hogy a bevált gyakorlatokat, amelyek már kialakultak Európában, egymással megosszuk. Hiszen nyilván Észak vagy Dél-Európában teljesen más a helyzet az ilyen munkavállalói részesedési rendszerekkel kapcsolatosan. Meg kell vizsgálni az adózási kérdéseket, itt konkrétan gondolok a kettős adózás megkerülésére, vagy elkerülésére, illetve azokra a vállalatokra, amelyek több tagállamban működnek. A nemzeti hatóságokat be kell vonni az adópolitikai ösztönzők kidolgozásába. Az adóösztönzők ugyanis alapvetően meghatározzák, hogy mennyire lehetnek sikeresek ezek a munkavállalói részesedési rendszerek. A részvényjegyzési programok kapcsán figyelembe kell venni az ennek esetleges nyugdíjrendszeri kihatásait is, és körültekintőknek kell lennünk, eh, hogy elkerülhessük, hogy a vállalatok ne a bér rovására tegyék vonzóvá az ilyen eh, részvény vagy részesedési eh, programokat a munkavállalók számára. Egyetértek, hogy az önkéntesség nagyon fontos, az egységes kezelés, de legalább annyira fontos a minőségre odafigyelni. Biztosítani kell, hogy minden munkavállaló ugyanolyan feltételek mellett vehessen részt az ilyen rendszerekben. Én néhány módosítást ezeknek megfelelően fogok majd elkészíteni. Köszönöm az előadó véleményét és remélem, hogy a jövőben is sikeresen tudunk együttműködni, elnök, de Bakke asszony, úr, köszönöm szépen, én is köszönöm az előadó munkáját. Véleményem szerint ez a vita egy sokkal szélesebb körű vitára is rávilágít, nevezetesen a vállalat irányítás kérdésére. Ha most konkrétan a javadalmazásra, illetve a munkavállalói részesedésre gondolunk, akkor mindenféleképpen biztosítani kell, hogy minden ösztönző, amit a vállalatvezetés kidolgoz, az ilyen részvény rendszerekkel kapcsolatosan, az önkéntességre kell, hogy épüljön, csak azokra a munkavállalókra vonatkozzon, akik valóban készek részvényt jegyezni, és vannak olyan vállalatok, ahol nem is lehet ilyen rendszereket alkalmazni a potenciális kockázatok miatt. Tehát fontos, hogy milyen információval látjuk el a munkavállalókat. A hitelminősítő intézeteket szerintem itt nem kéne bevonni, ugyanis a tőzsdei cégeknél viszonylag egyszerű a helyzet, az eszközök ott likvidek, egy nem jegyzett, nem tőzsdei cégnél azonban nem beszélhetünk ilyen mértékű likviditásról. Ezt az eszközt egyébként a normál bérezés felett kell alkalmazni, ez soha nem válthatja ki a munkavállalók normál bérét, és az adózási kezelése az ilyen részesedésnek is más kell, hogy legyen. Az egyes tagállamokban eltérőek az adózási, az adórendszerek, tehát nagyon fontos, hogy erre is tekintettel legyünk. Minden munkavállalónak lehetőséget kell adni, hogy részvényeket jegyezzenek, de ez nem zárhatja ki a külső befektetőket. Tehát nem látom be, hogy miért tegyünk különbséget a korábbi nyugdíjba vonult munkavállalók, illetve kül- külső befektetők között. Ennyit kívántam röviden elmondani, néhány módosítóval majd élni fogok, de még egyszer, tehát a bérezés, a javadalmazás nagyon fontos téma, és ezt összhangba kell hozni a vállalat stratégiai céljaival is. So we're going to hand back to the rapporteur. És akkor most az előadónak megadom a szót ismét, hiszen a zöldek részéről nincs itt az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is a javaslataikat. Olyan szempontot is fel említettek, amit nem tartalmaz a jelentésem, nevezetesen az önkéntességet. Az első bekezdésben én a következőt írtam le. nevezetesen, hogy önkéntes legyen ez a rendszer a munkavállaló számára. A KKV-kat is említettem, és az ilyen részesedéssel kapcsolatos döntésnek önkéntesnek kell lenni, és hosszú távon fenntarthatónak. Ezen kívül fontos megemlíteni, azt is, hogy a munkavállalók egyénileg vagy csoportosan is részesedhetnek, akár szakszervezet révén, vagy egy nyugdíj alap révén, egy magán nyugdíj alap révén. És így egyfajta kritikus tömeget érhetünk el az adott vállalat esetében. Nagyon érdekesnek tartottam azt is, hogy a részesedést, részvételt a korábbi munkavállalók esetében ugyanolyan feltételekkel biztosítsuk, mint a jelenlegi munkavállalók esetében. Amikor azt mondom, hogy korábbi munkavállalók, itt nem a nyugdíjba vonultakra gondolok, hanem akiket a vállalat elbocsátott, és így új finanszírozást lehet bevonni a vállalatba, ami további új munkahely teremtésére ad lehetőséget, és akár a korábbi munkavállalók számára is. Ez egy további lépés lenne a jelentés ki teljesítéséhez. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon sok érdekes javaslat hangzott el az árnyék előadók részéről. Október 13 a módosítók határideje, november 25-én vitatjuk meg a véleményt, ugyanaznap szavazunk, és a plenáris elé, ami természetesen az emplnek még meg kell erősítenie, a januári ülésen kerül a legkeményebb dió a végére marad. Tehát 10 órakor kezdünk holnap a nemzeti parlamentekkel folytatandó eszmecserére pedig délután három és fél öt között kerül sor és ezt követően folytatjuk majd a munkánkat. Úgyhogy kellemes estét kívánok mindenkinek, és köszönöm a részvételt, a pozitív és konstruktív jelenlétüket. Köszönöm.